rappresenta Zimbabwe per capita per was not so bad. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Mes chers collègues, euh, la séance... Kedves kollégák, Akkor euh, kezdjük meg a rendet az önt érintő napirendi ponttal, és szeretnék arra emlékeztetni, mint hogy ez a napirendi pontunk szerint az egyes a napirend elfogadása, amennyiben nincsenek egyéb hozzászólások. Annak is nyilván észrevették, hogy ma délelőtt és délután is üléshezünk egész nap, és több kiemelt napirendi pont is lesz. Meghallgatjuk a főtitkárt, a parlament költségvetési projektjének, vagy költségvetési tervezetének elfogadásával kapcsolatban, és aztán utána utána következik a Költségvetési Bizottság új alelnökének megválasztása, ugyanis Lokájfin kollega új feladatot kapott, és ezért lemondott a lelnöki posztjáról. Ezek után lesz a koordinátorok ülése 14 és 15 óra között. És aztán a 2013-as, 2014-es költségvetés vitája során meghallgatjuk Lewandowski biztos urat 15 órakor, 15 órától 16 óra 30-ig tart ez, és akkor majd fogunk tudni egyeztetni és beszélni a 2012-es 6-os költségvetési módosításról, a 2013-as költségvetés végrehajtásáról, és a 2014-es költségvetés tervezet előkészítéséről. És arról is, hogy az Európai Bizottság hogyan ítéli meg az Európai Tanács több éves pénzügyi keretre vonatkozó csúcs találkozójának az eredményeit. És Nyilván itt lesznek bizonyos kérdések, illetve én benyújtottam írásbeli kérdéseket, ezekre várjuk majd a választ. Nincsen megjegyzés a napirenddel kapcsolatban, akkor ezzel ezt elfogadottnak tekintem. Az elnök közleményei benne vannak a Kobo News-ban. A jegyzőkönyv elfogadása. 2013, 2013. január 23-as jegyzőkönyvről van szó, hogyha nincs megjegyzés az ülés végéig elfogadottnak tekintjük. És azt javaslom, hogy a hetes napi rendi pontra ugorjunk. Eszmecsere Vidal Quadras alelnökkel és a főtitkárral, illetve Gianni Pitellával, a következő költségvetés tervezetről. E, ugye van egy munkacsoportunk, amely a költségvetési, parlament költségvetésével foglalkozik. E, Pitella alelnök és e, a mi alelnökünk együtt részt vesznek ebben a bizottságban. Meg is adom a szót az alelnök úrnak, és köszönöm, hogy eljött hozzánk sono molto felice di essere qui insieme al collega Vidal. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek a társ alelnökkel, illetve a főtitkár úrral együttesen, és köszönöm Lamaszur úrnak a meghívást. Mindenkinek köszönet, minden alelnöknek és kollégának. A fő módosítások a 2011-es eljárással kapcsolatosan. Rögtön az elején már igen erőteljes az együttműködés a Költségvetési Szakbizottság és a Büró között, amit örömmel nyugtázok. Itt eh, igyekszünk majd a jövő évi költségvetés közös alapjait megvetni, és megvizsgáljuk azt is, hogy milyen kivételes hatása lesz a 2014-es választásoknak a költségvetésre, Horvátország csatlakozása is fontos új szempont, ezen kívül új kezdeményezésekre is sor kerül, az, és ezek finanszírozására elsősorban strukturális megtakarítások révén, annak érdekében, hogy javítani tudjunk a parlament működésén. Ötöd sorban pedig a több éves projektekre is megfelelő forrásokat kell biztosítani. Mindenek alapját képezi a közös munkacsoport által végzett kiváló munka, aminek tagja volt George Lang és, és más kollégák is, másokkal, így például a főtitkár úrral is együttműködtünk, és remélhetőleg ezt továbbra is folytatni tudjuk egészen a mandátumunk végéig a büro és a költségvetési hatóságok által jóváhagyott főbb szempontok képezik az alapvető kereke, keretet a 2014-es költségvetés megalkotásához, és ezen kívül a megtakarításokat továbbra is nagyon szigorúan vesszük minden területen, arra azonban odafigyelve, hogy a működés kereteit ez ne rontsa. Minden olyan területre odafigyelünk, amely az EP szerepét erősíteni fogja. Továbbra is készítünk majd összehasonlító tanulmányokat, például az Európai Parlament működése és az USA szenátusa és egyéb nemzetgyűlések között, és ezek tanulmányok rávilágítanak arra, hogy az Európai Parlament költségvetése meglehetősen kicsi, összehasonlítva a ránk háruló feladatokkal. Éppen ezért a racionalizálást továbbra is folytatni fogjuk, fogjuk ugyanakkor viszont nem hagyhatunk fel az eddigi munkánkkal, amit eddig a szak bizottságunk végzett, de azt meg kell vizsgálni, hogy hol lehet megtakarításokat elérni. A munkacsoport következtetései is nagyon érdekesek. Először is a mandátumunkból fakadóan elsősorban a képviselők utazásain eh, igyekszünk megtakarítani a helyiségeken, ez ettől 140 millió euró megtakarítást várunk. Ebből, ezen kívül vannak bizonyos prioritások is, így például a képviselőket segíteni kívánjuk abban, hogy meg tudjanak felelni a kihívásoknak, ami az európai jogalkotást illeti, és független támogatást, segítséget is tervezünk. A parlament figyelemmel kell, hogy kísérje mégpedig erőteljesebben a demokratikus képviseletet, és két képviselőt bíztunk meg ezzel a feladattal. És ezekre a prioritásokra igyekszünk hangsúlyt helyezni. Így többek között a hatékonyságra. A főtitkárt arra kértük, hogy tegyen javaslatokat a következő lehetőségekre. Ezek egyelőre csak lehetőségek. Először is. Az európai fordítási rendszer a képviselők kérésére. Olyan tolmácsolási rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a plenárison kívüli tolmácsolást is a képviselők kérdésére. Ezen kívül megvizsgáljuk az intézmény közi együttműködést, a parlament a regionális a régió bizottsága számára biztosít majd tolmács és fordító szolgálatot, továbbá más intézmények tolmácsolási és fordítási rendszereit és igénybe kívánjuk venni a nem túlságosan zsúfolt időszakokban. Hatékonyabbá kívánjuk tenni ezen a területen a tervezést, és gyakorlati prioritásokat is megfogalmazunk az egyes szakbizottságok felé annak biztosítására, hogy a tevékenységünk elsősorban elektronikus formában történjen. Ha megnézzük az előirányzat tervezeteket, ezeknek tükrözniük kell ezeket a prioritásokat. Ennyit kívántam egyelőre elmondani, de mielőtt elköszönnék, talán jó lenne, ha Vidal Kadrasz urat és Klaus Vellét is meghallgatnák. Köszönöm szépen. Meg is adom a szót Vidal Quadraszónak. Zsidó! Köszönöm, elnököm. Köszönöm szépen, mindig nagy öröm, hogy együtt dolgozhatom a Költségvesztési Szakbizottsággal, és ezért, ahogy Pitele úr is tette, szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy szót válthatunk az intézményi költségvetésről. Az alelnök úr már elmondta, hogy múlt február 4-én a e, bíró elfogadott bizonyos irányelveket a 2014 es költségvetéssel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy e, ezek lesznek e, azok a meglehetősen racionális és értelmes irányelvek, amelyeket követnünk kell, nagyon is jól tükrözik a valós helyzetet. Alapvetően arra tesznek javaslatot ugyanis, hogy találjunk a strukturális megtakarítások keretein belül, itt házon belül találjunk olyan összegeket, amelyekkel képesek vagyunk előre haladni, amelyek képesek vagyunk javítani a munkamódszereinket annak érdekében, hogy egyre hatékonyabb és egyre erősebb parlamentünk legyen. 2014-ben egy új választási kampányt kell indítanunk. Ugye amelynek minőségi munkát kell, minőséget kell képviselnie, és amely egyúttal a több éves projektekkel is összefügg. A 2014-es az első olyan, könyv, könyv, első olyan költségvetés, amelyben a horvát kollégáink is nem csak fél éven keresztül, hanem egész évben már tagjai lesznek ennek a parlamentnek, méghozzá teljes jogú tagjai. Ezért nagyon is elmondhatjuk ezt, hogy különleges év ez, ráadásul választási év. Emiatt nyilván lesznek olyan eh, rendkívüli eh, eseti eh, kiadások, amelyek más években nem merülnek fel. Ezt nem szabad elfelejteni. Például nagyon sok képviselő nyilvánvaló a asszisztenseikkel együtt elhagyják a parlamentet. Ennek költségei vannak, ráadásul most lesz első alkalom arra, hogy tehát olyan forrásokat kell mozgósítanunk, amelyek, amelyekre nem került sor, és mindez egy választási évben hátrányunk van tulajdonképpen abban az értelemben, hogy mindaddig sikerült a költségvetést eh, az infláció alatt eh, tartani. Nyilván elkötelezetten próbáltuk a eh, költségeinket csökkenteni. Ez a befagyasztás tulajdonképpen ez a folyamatos költségvetés csökkentés az ötös rubrikában lévő számra gondolok, ugye? Ez sok szempontból kedvezőtlen, hiszen már eleve egy nagyon alacsony összegből kell kiindulnunk. Ezzel együtt nyilván ezen az lapon kell dolgoznunk, nincs más lehetőség, és ezen az alacsonyabb szintű összegből kell kiindulnunk, ugye ez van válság idején. Biztos vagyok abban, hogy a Költségvetési Szakbizottság is tudja, hiszen ők, ennek mindent tudnak mindig. De ezért elmondom, a jó hír az, hogy nagyszerű az együttműködés klímája, és nagyon jó a megértés a bíró és a Költségvetési Szakbizottság között az új közös munkacsoportnak köszönhetően. Ezt az új eh, közös munkacsoportot kísérletként eh, hoztuk létre, és sikeresnek nevezhetjük. Monika Holmeyer, George Lyon, eh, Richard Ashworth úr eh, és többen részt vettek ebben a munkában, eh, Herzog Edith ugyancsak, ő új tagunk, mikrofon nélkül. algo que veníamos persiguiendo hace tehát hosszú évek óta próbálkoztunk ilyenfajta ö, együttműködési keret létrehozásával a bűrő és a költségvetési szakbizottság között. Most már létezik ez, és működik is, nagyon jól működik. Úgyhogy ö, ezt nagy örömmel ismerem el. Sikerült ezt az együttműködési eszközt két, a parlament két szervezetek között létrehozni, és a közös célok érdekében, amelyeket mindannyian magunk tettünk, együtt működni ilyen keretek között. Ami az irányelveket illeti, ahogy Johnny már elmondta részletesen is, vannak bizonyos prioritások, amelyeket együtt megállapítottunk, és ezen kívül vannak bizonyos javaslatok, hogy milyen lehetséges struktúrális megtakarításokra lehet e, módot találni e, ezen ötleteknek a finanszírozására, hiszen többet nem tudunk költeni, mint amennyi van. Nyilván ahhoz bizonyos pénzeket el kell venni innen, ahhoz, hogy e, finanszírozni tudjuk ügyeket más területen. Tehát megtakarításokat kell keresnünk bizonyos területeken itt a házon belül, annak érdekében, hogy ezeket az új prioritásokat tudjuk finanszírozni, amelyek aztán a munkánk minőségét javítják. Ez egy elég érzékeny folyamat, hiszen, ahogy Gianni elmondta, vannak nagyon politikai, érzék, politikai érzékeny ügyek, ilyen például a többnyelvűséggel kapcsolatos kérdések, hiszen a tolmácsolás fordítás kérdése érzékeny lehet, de ettől függetlenül át kell gondolni, hogy hol lehet megtakarítani. Minden esetre meggyőződésem, hogy jól ö, ö, dolgoztunk ezen a területen is a 2014-es évvel kapcsolatban, amely ugye még egyszer a választási év, és továbbra is ezt a jó együttműködést tudjuk követni konstruktív módon a bíró és a szakbizottság között, amely jó gyümölcsöket hoz. Merci, monsieur Köszönöm szépen alelnök úrnak, és most megadom a szót a főtitkár úrnak. Köszönöm szépen. Igen, van itt egy mikrofon probléma. Change the seats, then I go there. Oh, it works. It works. It works. The other one on the left. The one. Okay. <laughs> Use that one. okay. Herzlichen. Köszönöm szépen. Az elnökség és a Költségvetési Bizottság közötti eh, bizottságot már többször is említették, és valóban a eh, munkacsoportnak a munkája volt az elnökség munkájának az alapja, eh, illetve a Költségvetési Bizottság munkájára vonatkozó vezérelvek alapja is. Tehát közös eredményekről van szó, költségvetési és elnökségi eredményekről. Ez alapvető a 2014-es évek, 2014-es év szempontjából, úgyhogy ezért talán jó, hogyha emlékeztetek ennek a munkacsoportnak az eredményeire. Először is a Költségvetési Bizottság azzal bizott meg bennünket a plenáris döntésével, hogy bizonyos tanulmányokat készítsünk, és az Európai Parlamentnek a kiadásainak a struktúráját hasonlítsuk össze egyrészt az USA kongresszusával, illetve a néhány nemzeti parlamenttel, francia, olasz, német és a brit parlament struktúrájával. Így készült tehát öt tanulmány, és ezeket benyújtottuk a munkacsoport elé. Nagyon sokat tanultunk Eh, egyrészt eh, az eh, USA kongresszusáról, illetve összehasonlítva a mi munk- költségvetésünkkel, illetve a nemzeti parlamentekről. Két dolog nagyon fontos. Az Európai Parlamentben mi megpróbáljuk a demokráciát úgy megszervezni, hogy ez kontinentális dimenzióban valósuljon meg. Ezt össze lehet hasonlítani, ezt a feladatot az USA kongresszusának a feladatával, ezt számokban is ki lehet fejezni. Minden európai képviselő átlagban körülbelül 700 ezer állampolgárt képvisel, kb. 680 ezeret. A House of Representatives, tehát a képviselőházban, az USA kongresszusban kb. 700 ezer, képvisel, 700 000 személyt, állampolgárt, 710 ezer állampolgárt képvisel egy-egy képviselő. Tehát ez összehasonlítható nagyságrendileg, tehát hogy mennyire tud kapcsolatban maradni a választóival a polgár, a képviselő. A nemzeti parlamenti dimenziók teljesen mások, még a legnagyobb nemzeti parlament is az Európai Unióban úgy szervezett, hogy egy képviselő nem 700 ezer állampolgárt képvisel, hanem körülbelül 100 ezer állampolgárt. Tehát egy hetedét, még a legnagyobb eh, tagállamokban eh, is eh, legnagyobb tagállamokban is ez a szám érvényes, tehát minden európai parlamenti képviselőnek kb. 7-szer akkor, a régiót kell képviselni. És még egy dolog, amelyben hasonlítunk az USA kongresszushoz jobban, mint a nemzeti parlamentekhez. A nemzeti parlamentekben, az Európai Unióban mindig van egy parlamenti többség, amely megfelel a kormány többsége. Itt beszélhetünk a végrehajtás és a törvényhozás közötti érdekegyezségről. Ez azonban nem így van az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamentben olyan hasonlóan, mint az USA kongresszusában, nincsen politikai többség. Illetve előfordulhat, hogy a, van politikai többség, de ez lehet más, mint a tanácsban, vagy az Európai Bizottságban. Az Európai Bizottság azonban nem olyan végrehajtó hatalom, amely a parlamenti többséget tükrözné. Tehát folyamatosan tárgyalnunk kell a parlament, a tanács és a bizottság között. Ez azonban azt jelenti, hogy feladatunk a független tárgyalási csapat, nem bízhatunk abban, amit az Európai Bizottság nekünk az órunk elé tesz, mint elemzést, hanem független elemzőkre van szükségünk. Ez nemzeti szinten teljesen más. A tanulmányok készítésekor megtanul, megtanultuk, hogy például a német um, Bundestagban az esetek kétharmadában a végrehajtó hatalom úgynevezett drafting advice uh, papírját elfogadja. Tehát a német kormány segít a parlamentnek abban, hogy elkészítse a saját véleményét. Az esetek kétharmadában. Van egy kollégám, aki a Dán minisztériumban eh, dolgozott. A Dán eh, minisztérium Ban. Az ő feladata az volt, hogy ez a Dán eh, parlament nevében fogalmazza meg azokat a kérdéseket, amelyet majd a parlament fog föltenni a minisztériumnak, majd ugyanez a személy megírta a válaszokat a minisztérium nevében is. Nos, nálunk az e, Európai Parlamentben e, teljesen más a helyzet, mint nemzeti szinten, mert itt az e, európai parlamenti képviselőknek teljesen független tanácsadásra van szükségük. Ez azonban hasonló ez a helyzet a kongresszusi helyzethez. Megállapítottuk azt, hogy az USA kongresszusában, de egyébként a Bundestagban is, a, illetve ezekhez összehasonlítva, a kongresszushoz, illetve a Bundestaghoz hasonlítva, eléggé el vagyunk maradva a független tudományos szolgálatok tekintetében, illetve tanácsadás tekintetében. Még a Bundestaggal sem lehet összehasonlítani, de, még a, de a kongresszussal meg pláne nem, ahol 650 munkatárs dolgozik a kongresszus tudományos szolgálatában. Itt javítani kell a helyzetet. A második dolog a scrutiny, vagyis a végrehajtás ellenőrzése. Mivel mi függetlenek vagyunk a, a, a végrehajtástól, és má, lehet, hogy más többséget képviselünk, mint ők. Ezért a parlamentnek más eszközökre van szüksége a végrehajtás ellenőrzéséhez. Az USA kongresszusában van egy külön ügynökség, a Government Accountability Office, ahol mm, 3300 munkatárs dolgozik. Múlt, múlt héten ellátogattam hozzájuk. Ők egyébként a számvevőszéki feladat ellátói is, de csak a saját tevékenységük 10%-ában. Eh, a feladatok 65%-ában tehát kb. 2000 munkatársal az USA kongresszus eh, eh, megbízásából dolgoznak, és a, a kormányprogram, illetve a a törvényhozás hatékonyságát vizsgálják. Ezt bemutatják a parlamentnek, és a parlament így végkövetkeztetéseket vonhat le saját törvényhozási munkájára, illetve a végrehajtás ellenőrzésére. Hát ilyen feladatot, vagy illetve ilyen eszköztárat még nem sikerült ki dolgoznunk. Van egy új igazgatóságunk a végrehajt, a hatás ellenőrzési igazgatóság, amely ebbe az irányba mutat, de egyértelmű, hogy ezen a területen kell még erősítenünk magunkat. A harmadik dolog a képviselőknek a támogatása. Hogyha a képviselőnek 700 ezer állampolgárral kell kapcsolatot tartania, nem pedig 100 ezerrel, mint a legnagyobb nemzeti parlamentben, a kisebb nemzeti parlamentekben még sokkal kevesebb polgárt képvisel egy képviselő, Felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ebben támogatni a képviselőt. Ez lehet technológiai, informatikai támogatás. A kérdés azonban mindenképpen jogos. A negyedik deficit, amit megállapítottunk, ez nem a többi parlamente való összehasonlításban állapot, állapítottuk meg, hanem ez a saját véleményünk, a logisztikai támogatás. Például a Menza Menzánt 10 eh, éve 1,4 eh, millió fogyasztók volt, vagy vendégünk volt, hanem ma, ma pedig 3,7 millió. Azonban ugyanazok a menzák állnak a rendelkezésre, tehát eh, eszméletlenül túlterhelt az infrastruktúra. Ez érvényes a liftekre, Eh, amelyek, mivel eh, túlterhelt a, a ház, eh, bizonyos irodák teljesen túlságosan tele vannak, nem működnek, és ezért nagyon nagy a terhelés, felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet a tehermentesítést megoldani. Ezen eredmények után a a költségvetési tagok azt mondták, hogy jó, persze látjuk, hogy többet kellene tenni, de ha az egyik oldalon több mindent teszünk, akkor a másik oldalon ö, ö, meg is kell takarítanunk pénzt, hogy ezt sikerüljön megoldani. És ezt láttuk, hogy a strukturális megtakarításokkal, a költségvetési soroknak az hozzáigazításával elég sok mindent lehet elérni. Két példát szeretnék említeni. 2012-es költségvetésre láttuk, hogy nem automatikusan döntöttünk úgy, hogy tehát nem döntöttünk úgy, hogy automatikusan a plenáris összes felszólalását lefordítjuk, szó szerinti lefordítást készítünk, hanem azt mondtuk, hogy akkor fogunk fordítani, hogyha ezt kéri egy képviselő. Azonban nem csináljuk meg úgy a fordítást, hogy anélkül, hogy tudnánk, hogy erre egyáltalán szükség van. 8,4 millió eurót spóroltunk így meg. Hány képviselő kért fordítást az év során, 2012-es év során. A válasz egyetlen egy sem. Tehát egy képviselő se kérte, hogy fordítsák le a, a, a beszédét. Tehát egy olyan szolgáltatást szüntettünk meg, amelyet egyetlen képviselő sem kíván. Ez azt jelenti, hogy nyilván a tolmácsolás területén is túl sok szolgáltatást nyújtottunk, azt mondtuk, hogy ezt megváltoztatjuk a, a, a szakbizottsági üléseket hétfőkedre vagy szerda csütörtökre kellett eh, tenni, nem pedig minden, eh, minden eh, szakbizottsági ülést szerda csütörtökre vagy kedszerdára, mert ez oda vezetett, hogy nagyon sok külsős tolmácsot kellett hozni kedszerdára, és a saját tolmácsaink nem dolgoztak, nem dolgoztak hétfőn és csütörtökön. Aztán azt mondtuk, hogy nem, nincs lesz plenáris éjfélig, tehát nem tarthat a plenáris 11 óránál tovább, mert akkor másnap a tolmácsoknak pihenni kell és nem dolgozhatnak. Aztán a delegációs ülések a zöld héten kell, hogy megtörténjenek, mert ott vannak kihasználatlan tolmácsok. 10 millió eurót akartunk spórolni, ez volt a célunk. Az eredmény 2012 végére nem 10 milliós, hanem 15 milliós megtakarítás. És ha továbbra is ilyen fegyelmezettek maradunk, akkor, akkor lehet további megtakarítást érhetünk el. Tehát 23,4 milliós megtakarítást értünk el a tolmácsolás fordításban strukturális módosításokkal. Ezzel több fegyelmet valósítunk meg, de nem esünk el semmilyen fontos szolgáltatástól. Nyárig szeretnénk hét további területet megvizsgálni strukturális megtakarítások szempontjából. Ez nem jelenti azt, hogy mind a hét területen a végén megállapítjuk, hogy érdemes megtakarítást elvégezni. Lehet, hogy kettőn igen, ötön nem, vagy hárman igen, négyen nem, de lehet, hogy mind a héten. Ezt majd meglátjuk nyár végéig, hogy lehet-e strukturális megtakarításokat elérni, amelyek aztán lehetővé teszik az új prioritások finanszírozását, hogy összességében költségvetési szempontból semleges sek maradjunk, tehát nem ne kell növelni a költségvetést. A következő területekről van szó. Még ez a hét terület. A fordítás, de csak kérésre. Hogyha egy képviselőnek kérdezem, hogyha egy képviselő nem használja egy, nem használ egy bizonyos nyelvet a, a szakbizottságban, akkor is le kell fordítani az összes módosító javaslatot például erre a nyelvre. Ez egy fontos kérdés. Második a tolmácsolás. Ez a vita is folyt már itt. Természetesen a tolmácsolást a szakbizottságok nyelvi profiljának megfelelően rendelkezésre bocsátjuk. De, hogyha egy képviselő nem kíván élni egy bizonyos nyelvvel, mert lehet, hogy más nyelven akarja hallgatni a vitát, kérdés, hogy akkor is minden nyelvet rendelkezésre kell bocsátanunk? Minden nyelvet, amelyet kérnek, rendelkezésre bocsátunk, de hogyha nincsen szükséglet, kérdés, hogy akkor is akkor is nyújtani kell a szolgáltatást, vagy használhatjuk-e ezeket a forrásokat jobban, szerűbben? Hár, harmadszor, pontosan a nyelvek esetében nagyon fontos a, tú, a, csúcsidők terhelésének az egyenlővététele. A különböző intézmények között azonban ö, ö, különbözőek e, ezek, ugyanis a, ide kell még venni a Régiók Bizottságát és az EGSB-t, Ezeknek külön fordítószolgálatuk van. Ez eh, a, ezek a fordítószolgálatok ezeknek a szervezeteknek az összes munkatársi állományának 41%-át teszik ki. Kérdés, hogy a munkatársi állomány 41%-át érdemes e csak fordításra felvenni, tehát meg kellene nézni, hogy esetleg nem lenne -e érdemes közös fordítói szolgálatot létrehozni, vagy a különböző grémiók közötti csúcsidőket jobban ki egyenlíteni. Negyedszer a saját szolgálatunkat, hogyha mi nem használjuk, akkor másoknak fel kell kínálni. Ezt most nem tesszük meg az EGSB esetében, tehát nem kínálunk tolmácsolási szolgálatot, szolgáltatás számukra, mivel azonban különböző időpontokban ülésezünk, ezért megtehetnénk, és ezzel is meg lehetne takarítani egy nagyobb összeget. Aztán ötötször, ami a kifizetéseket illeti a nyugdíj, illetve a betegbiztosítás, Ezeket a Paymasters Office végzi, ez külső, ez egy külső cég, Kérdezem, hogy ez más kifizetésekre is ki lehet-e szervezni. Tehát egyelőre saját informatikai rendszert hozunk létre, hoztunk létre, a Streamlined. Szinte minden más intézmény egy másikat használ, egy másik ilyen ö, ö, rendszert. Kérdés, hogy valóban két különböző informatikai rendszert kell létrehozni, hogyha ugyanaz a ö, statútum vonatkozik a munkatársainkra, minden intézmény munkatársára? Vagy megoszthatjuk-e a szoftvert? A hatodik kérdés a naptár kérdése a naptárunkat optimalizáltuk, hatékonyabban használjuk a forrásokat a, a szakbizottsági heteken. Azonban még mindig vannak megtakarítási lehetőségek, főleg a frakciós heteken. Hogyha még egyszer megnézzük a napi rend, illetve a naptárt, akkor láthatjuk, hogy a frakcióknak jobb ülésezési lehetőségeket lehet biztosítani, több ülésezési lehetőséget a szakbizottságoknak, több kapcsolattartási lehetőségeket a polgárokkal, és mindeközben még megtakarítást is lehet elérni. A hetedik pont, amit ellenőriznünk kell, tervezzük a papírmentes parlament megvalósítását a 2014-es választásokkal. Hogyha ez sikerül, akkor kérdés, hogy milyen megtakarításokat lehet elérni. Hogyha már, hogyha papírmentesen dolgozunk, akkor nem kell annyit nyomtatni, nem kell annyi papírt szállítani, kiosztani. Ez azt jelenti, hogy ezen a hét területen, hát nem mondjuk, hogy ezt egyik napról a másikra be lehet vezetni, de bizony meg lehet vizsgálni. Itt azért nagyon potenciális megtakarítási lehetőségek vannak, hogy finanszírozni tudjuk az új feladatokat az állampolgárok további megterhelése nélkül. És utolsó szóként a következőt mondanám el, már elhangzott, hogy ez egy nehéz év. Miért nehéz év? Azért, mert az év második felében a búcsúzó képviselőknek fizetnünk kell majd, átmeneti kifizetéseket kell biztosítani, tehát a 2014-es év második felében nem 750 fizetést kell kifizetnünk, hanem 1100-at. Ez további költségek merülnek fel, asszisztensi szerződéseket kell megszüntetni, és hogyha ehhez még hozzávesszük azt, hogy a horvát tagság is költségekkel jár, akkor ez 3,5%-kal növeli a költségvetést. De ebbe még nem számoltuk bele az inflációt. Tehát a belga-luxemburgi infláció 3,5 százalék szokott lenni, tehát hogyha csak ezt eh, plusz az inflációt számolnám, akkor 7 százalékkal kellene növelni a költségvetést, ami, eh, ami nem megvalósítható. Ezért eh, megpróbáltam igyekeztem költségvetési megtakarításokat elérni. A a pénzügyi főigazgatóság és a főtitkár igazgatóság közötti tárgyalások során igyekeztünk további pénzösszegeket a költségvetésből megtakarítani. Tehát az a helyzet, hogy a költségvetés már eleve eléggé kurtított, és további megtakarításokat már csak nagyon korlátozottan lehet elérni. Az elkövetkezendő hónapokban közösen kell strukturális reformokkal elérni a megtakarításokat. Hogyha ez sikerül, akkor a pénzügyi mozgástér is létrejön, amelyhez szükség van, re szükségünk van. Köszönöm. Köszönöm szépen a föltitkár úrnak, és köszönöm szépen az alelnököknek. Azt hiszem, nagyon érdekes beszámolót hallhattunk nagyon összetett is volt. Sajnos Schulz elnök úr azt arról tájékoztatott bennünket, hogy a büró nem igazán, nem tudta még megvizsgálni ezt a kérdést, úgyhogy mi a büró előtt tudtuk meg, hogy milyen álláspont született tehát. Nos, mindenki ugye értette, hogy mi forog kockán a parlament költségvetésével kapcsolatban, főleg ami ezt a nagyon nehéz évet illeti, ez a parlament szempontjából, illetve hát a 2014-es évről beszélek, ugye, amely egy nagyon nehéz év lesz a parlamenti költségvetés szempontjából. Ugye egyesek közülünk búcsúzni fognak, a választóink kezébe van a sorsunk, Horvátország csatlakozik, csatlakozik, de még nem tudjuk, hogy hány képviselő. Úgy kell, át, át kell alakítani a tagállamok közötti költségvetési helyeket a horvát csatlakozással, az AFKO szakbizottság foglalkozik ezzel. Ez is egy nagyon érzékeny kérdés, és aztán hallottuk, hogy micsoda érdemi megtakarításokat lehet elérni bizonyos területeken és bizonyos kilátásokat is hallottunk arról, hogy milyen más területeken lehet még további megtakarításokat elérni. Most a képviselők a jövőben a képviselőké a választás, hogy vagy a mezzára mennek, vagy a liftet használják. Nem lehet mindent, ugye, mert <laughs> nagyon korlátozottak a lehetőségek, eh, de aki mondjuk eh, lépcsőn megy, az eh, mehet a mezzára. Legalább egy kicsit fogyókúrázik is a lépcső használatával. A büró tagjai megelégedésüknek adtak hangot a munkacsoport működésével kapcsolatban. Kaptuk egy anyagot, a közös munkacsoport munkájának eredményéről. George Lyon megosztja velünk a, az érzéseit ezzel kapcsolatban. Tessék! President. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék egyetérteni az elnökségi kollégám által elmondott elfogadtakkal, ugyanis itt ez volt az első olyan kérdés a parlament részéről, hogy együtt működjünk a kifizetések, fizetések, illetve egyéb járulékokkal kapcsolatosan. Itt majd igyekszünk minél előbb beszámolni a, munkánkról. Nem tudom, hogy erre mikor keríthetünk sort, mert a szakbizottság napirendje eléggé zsúfolt, de teljesen egyértelműen látható, hogy komoly előrelépést tettünk, és most a második szakaszába lépünk egy nagyon nehéz évnek. A munkacsoport kiváló fórum arra, hogy az elnökség és a Költségvetési Bizottság munkáját összehangoljuk, és hogy megvizsgáljuk a különböző lehetőségeket, forgatókönyveket, és visszajelentsünk a szakbizottságnak remélhetőleg olyan dolgokról, ami az, a bizottság tagjai számára is elfogadható. Itt az előttünk lévő problémák mindenféleképpen a napirendünkön szerepelnek, és biztosítanunk kell, hogy a munkacsoport rendszeresen beszámoljon a szakbizottságnak, hiszen önnek is, önöknek is pontosan tudniuk kell, hogy a főtitkár, illetve a munkatársai milyen munkát végeznek, ugyanis szeptemberben aztán majd döntenünk kell a következtetésekről, és ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a szakbizottság is mindig képben legyen. A tanulmányok nagyon fontos, érdekes területekre világítottak rá, ami az egyes nemzeti parlamentek működését, illetve az amerikai kongresszus működését illeti, ami pedig a szakbizottság törvénykezési munkájának támogatását illeti, úgy érzem, hogy eddig nem élveztünk elő támogatást. Mi nemzeti parlamentet képviselve a kormány adataival élünk, itt jelen esetben ez a bizottságot jelenti. Itt ugyanakkor viszont az Európai Parlament képviselői egyrészt a törvénykezés területén működnek, másrészt pedig a vizsgálati területen is. Tehát még egyszer, nagyon fontos, hogy feltárjuk a megtakarítási lehetőségeket, és nagyon, várha, nagyon kemény költségvetési vita várható 2014-re vonatkozóan, és még egyszer, tehát a munkacsoport erre kiváló fórum, hogy egyeztessünk. A kollégákat szeretnék emlékeztetni arra, hogy a munkacsoportban a tagok nem politikai pártokat, hanem a szakbizottságot képviselik. Ez a mi fő feladatunk, és remélhetőleg ezt megfelelően el tudjuk látni az elkövetkezendő hónapokban és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szakbizottság tagjait tájékoztassuk a munkánkról. Többet most nem kívánok elmondani, de örömmel állok rendelkezésre az esetleges kérdésekhez. Köszönöm szépen, George. Szidónia kért szót. Köszönöm szépen. Komoly figyelemmel hallgattam mindkét hozzászólást. Az anyagokat is elolvastam mindig vegyes érzelmek töltenek el, amikor angolul beszélek, hogy ezzel most a megtakarításokhoz járulok-e hozzá, vagy pedig a többnyelvűséget ásom alá. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak el kell döntenünk, annak azt, hogy hogyan tudjuk működőképesebbé tenni a házat, ugyanakkor viszont a megtakarítások ne ássák alá a feladatunk alapjait, tehát hogy a lehető legjobban hozzájáruljunk a végrehajtó munkához is. Néhány részletkérdés, részletes kérdésem lenne, illetve megjegyzésem az eddigi eredményekhez. A néppárt nevében nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az előadót adhatjuk az elkövetkezendő évre. Ugyanakkor viszont néhány dologra szeretném minden bizottsági tag figyelmét felhívni. Szerintem a tolmácsolással kapcsolatos megtakarítások és a többnyelvűség az egyik legérzékenyebb, legkényesebb kérdés. Mégpedig azért, mert ez kapcsolódik a munkánkhoz, mint képviselők munkájához, ugyanakkor viszont egy kapcsot is teremt a az állampolgárok felé is, akik szeretnék tudni, hogy mit csinálunk. Tehát egyrészt itt megtakarításokról beszélhetünk, és én értem, hogy az eddigi munkák során azt próbálták feltárni, hogy a képviselők hogyan élnek ezekkel a szolgáltatásokkal, de legalább annyira fontos, hogy az állampolgárok is figyelemmel tudják kísérni a munkánkat. Ezt is figyelembe kéne venni. Néhány megjegyzést az összehasonlító tanulmányról. Ez egy nagyon hasznos információforrás arról, hogy mi mit végzünk itt, de a válaszok körzeteink felé is egy jó jelzés. Ebből az állampolgárok jobban megismerhetik, hogy mi hogyan működünk, és hogy ez hogyan viszonyul más törvényalkotói testületekhez. Én még személyesen szeretnék kitérni a kutatási kapacitásokra. A tapasztalatom azt mutatja, hogy, mint ahogy a tanulmány is utal erre, a kutatási kapacitásaink korlátozottak voltak a parlamenten belül. És eh, ami a tudományos tartalmat illeti, itt is bizonyos korlátokkal kellett szembe néznünk, akár az előadók munkájára gondolunk, vagy másokra. Bárki élhet ezekkel a forrásokkal, azok a képviselők is élhetnek ezekkel a kapacitásokkal, akiknek nincsen formális feladatuk adott témában. akiknek ugyan nem a hivatalos munkájuk révén van szükség ilyen információra, hanem például a választókörzetükben végzett munka miatt, ők is hozzáférhessenek ezekhez a forrásokhoz. Tehát amikor a megtakarításokról beszélünk, akkor szerintem ezeknek abba az irányba kéne mutatniuk, hogy a kutatási és előkészítő munkálatok minőségét, hatékonyságát kellene javítani házon belül és kívül egyaránt. Most nem akarok minden részletet elmondani, ugyanis Monika a részünkről az előadó, de néhány példára szeretném felhívni a figyelmet a tolmácsolással kapcsolatosan. Én látom, hogy az elnökség és az adminisztráció milyen erőfeszítéseket tett a költségek korlátozására, ugyanakkor vannak olyan lehetőségek, amelyeket feltárhatnánk a delegációkkal és a missziókkal kapcsolatosan. Szerintem ott a helyi tolmácsokat is igénybe lehetne venni. Én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy ők is el tudnák végezni a munkát, tehát ezt a lehetőséget is fel kéne tárni. Ugyanakkor üdvözlöm azt az erőfeszítést, hogy megosszuk az ilyen jellegű forrásokat az intézmények között, ezzel a munka megosztása is egyenletesebb lehetne a munkatársak között, és még kiegészítésképpen a képviselők utazási költségéről szeretnék szólni. Ez is egy kényes kérdés, és gyakorlati megoldásokkal itt is megtakaríthatnánk. Például miért nem vezetünk be bizonyos versenyt például az utazási irodánk kapcsán? Miért, nem, miért nincs kettő vagy három utazási iroda? Ha ilyen versenyt kezdeményeznénk, akkor lehet, hogy a költségek is csökkenhetnének. Ezt is fel kéne tárni. Különböző irodákkal, közve, irodák révén, utazási irodák révén közvetlenül ártárgyalásokat folytathatnánk a légitársaságokkal. Úgyhogy én mindenféleképpen szorgalmaznám ezen lehetőségek feltárását. Lehet, hogy meg tudunk takarítani, lehet, hogy nem, de minden esetre érdemes megvizsgálni. Végezetül pedig szintén az utazási költségekkel kapcsolatosan, és már erről korábban is szó volt, fontos, hogy minden képviselőt egyenrangúan kezeljünk, és ne diszkrimináljunk az szerint, hogy honnan érkeznek, hol választották őket meg. Ezt mindig is figyelembe kéne venni, ugyanis Strasbourgban vagy Brüsszel, Brüsszelben dolgozni az egyik legfőbb feladatunk, és ezt a fő feladatunkat diszkriminációmentesen kell tudni ellátni ne bonyolítsuk egymás életét, hogy hogyan jutunk el ezekre a helyszínekre. Tehát azt hiszem, hogy a megtakarítások területén helyes irányban haladtunk, és már tettek bizonyos felkészüléseket, óvintézkedéseket előkészületben a 2014-es nehéz évre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Nincs túl sok időnk. Ahogy ez már elhangzott, még a büro nem vitatta meg ezt a témát, úgyhogy nekünk most lehetőségünk van valódi vitát folytatni. Még meg az, a büroban miután megvitatják ezt a témát, az után is megvitathatjuk még mi is a parlament költségvetése az Európai Unió költségvetésének 1%-át teszi ki, amely maga a GDP, az európai GDP-nek az 1%-a. Úgyhogy az MFF-ről nem sokára azonnal tárgyalunk, úgyhogy azt hiszem, hogy egy kicsit több időt kellene szállni az MFF-re, mint, mint erre a problémára, mert egyébként nagyon fontos, de hát ez nekünk fontos, ugye? nem annyira a polgárok többségének. A meghívottaknak negyed óra múlva el kell menniük, nagyon sokan szeretnének hozzászólni, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy a hozzászólását maximum egy-egy kérdésre limitálja, amit föl szeretne tenni, és aztán utána minden frakció, meg később mindenki később elmondhatja a véleményét a témáról, hogy egy kicsit gyorsabban haladjunk. Herzog Edith, aki új tagja a közös munkacsoportnak. Tessék, öné a szó. Röviden, röviden. Uh, thank you, Chairman. I speak English. Köszönöm, elnök úr. Magyar angolul fogok beszélni, hogy időt takarítsunk meg ezzel. Úgy gondolom, hogy a közös munkacsoport, egy tanácsadói testület, mind a bíró, mind a szakbizottság felé, amelyek ugye a döntéshozó csoportok. Úgy gondolom, hogy kettős szerepünk van, fontos a megtakarítás szempontjából is, de fontos ez a modernizálás szempontjából is, amely nyilván a bíró eh, feladat elsősorban. Kompromisszumot kell találnunk a modernizáció és a megtakarítás között a saját érdekünkben és az európai polgárok érdekében. Az európai úgy gondolom, hogy láthatónak kell lennünk, vannak ügyek, amelyekben nem eh, lehet kompromisszumot kötni. A többnyelvűség eh, tekintetében fontos, hogy a polgárok a nyilvános üléseken tudják követni az üléseinket. Eh, megtakarítani lehet a belső munkában, de nem lehet a nyilvános láthatóságunk terén. Fontos a hatalmak kiegyensúlyozása a bizottság és a tanácshoz képest igen, mi is egyenlőek vagyok, és egyenlőek is kell maradnunk, mint parlamentnek. A képességeiket ebbe az irányba kell erősítenünk, úgyhogy eh, lehet, hogy jobban kellene felhasználnunk azt a tudást, amely az európai ügynökségekben már felhalmozódott. Tehát nyilván eh, saját eh, forrásokra van szükségünk, de ha már vannak olyan ügynökségek, amelyek, eh, amelyek kezdetudásra rendelkeznek, akkor el is támaszkodnunk kell. Nyilván eh, választási eh, évbe fogunk fordulni. Nyilvánvaló, hogyha nem választanak képviselőket, akkor csökkennének a kiadásaink. De szeretném világosítani, hogy ezt a szocialista frakció számára nagyon fontos, hogy kövessük a szabályokat és a törvényt, és egyetlen alkalmazott sem veszíthet a szervezet jogaiból csak azért, mert mi megtakarítani szeretnénk. Tehát vannak jogilag kötelező fizetendők és kész. Úgy gondolom, hogy jövőben ezt meg tudjuk beszélni, további kérdésem nincsen, de talán fontos lenne az, hogy a bíró visszajelezze majd, amikor ők megvitatták ezt a kérdést, hogy ők hogy látják a helyes arányt a modernizálás és a megtakarítás között. Monika Olmayer. Köszönöm szépen, Mónika Holmájer. Úgy látom, hogy a 2014-es költségvetés elkészítőjének a személye nem is annyira fontos, de mégis a közvéleményben nagyon fontos szerepet játszik majd, és nagyon polemizál ez a téma. Nagyon szívesen beszél a közvélemény a költségvetésről, anélkül, hogy sokat tudna róla. De hát ezzel igyek, meg kell próbálnunk szembenézni ezzel a feladattal. Szeretnék a bürónak és az alelnököknek, illetve a főtitkárnak is köszönetet mondani. Nagyon intenzív és nagyon jó vitákat sikerült folytatni a munkacsoportban. A munkacsoportban él a kölcsönös bizalom, sőt erősödött a kölcsönös bizalom a munkatársak, illetve tehát a tisztviselők, illetve a képviselők között. Kritikus kommentárok és belső viták folytatódnak a parlamenti reformokat illetően. Szeretnék utalni arra, hogy a tavalyi év százalékait nem fogjuk tudni meg elérni. 1,9%-at értünk el tavaly. George Lyon, illetve Herzog Edith, illetve én is nem azért értük ezt el, mert annyira hát annyira szeretünk pénzt kiadni, nem azért nem fogjuk ezt elérni, mert annyira szeretünk pénzt kiadni, hanem azért, mert a azok a strukturális változások, amelyek eleve költségvet, költségnövekedéssel járnak, most fognak, most fognak megtörténni. Nos, mivel új ö, ö, törvényhozási ciklus kezdődik jövőre, ezért ö, bizonyos költségeket nem lehet elkerülni. Ami a tolmácsolást illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy figyeltünk arra, amit Szidania, Szidonia és Herzog képviselő is említettek. Azt szeretnénk, hogy hogyha a közvetített üléseinket lehessen követni, később is a plenárist is lehessen követni, hogyha valaki ezt kívánja, de hogyha nincsen rá szükség, akkor viszont ne kelljen tolmácsolni mert nem öncélú dolog a tolmácsolás. Mindig nehéz megállapítani, hogy mire van abszolút szükség a köz részéről, és mire nem, de mégis meg kell. Ami pedig a szinergiát illeti, mind a két intézménnyel egyeztettem, mind az EGSZP-vel, mind a régiók bizottságával, és azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes a tolmácsolás fordítási minden, főleg a tolmácsolási szolgáltatásokat együtt kihasználni, mert valóban más időpontban kerül sor ott az ülésekre, mint itt, úgyhogy jobban lehet így ezt használni. Ami az utazási irodát illeti, több kollega is említette ezt, főleg dél-kelet-európai kollégák nagy hátrányokat szenvedtek az utazási iroda gyakorlata miatt, főleg a költségek felső határa, illetve a, a repülők repülőjáratok használata miatt, és az a benyomás alakult ki, hogy ezek a kollégák hátrányt szenvednek a többi kollégával szemben. Most ideközben sikerült bizonyos módosításokat bevezetni, de szeretném hangsúlyozni, hogy minden kollégát egyelően kell kezelni, és minden országot, mert különben elfogadhatatlan különbségek alakulnak itt ki, és mélyülnek el. Köszönöm, Mónika, mondja az elnök. Abszolút elfogadhatatlan igaza van Monikának abban, hogy bizonyos kollégák, azért mert messzi országokból érkeztek, nehezebb helyzetbe kerülnek. Ez pedig a helyzet manapság. Andersen kollega. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a javasolt megtakarításokat, de nem biztos, hogy megnyugtató az összehasonlítás más parlamentekkel, különösen a az USA kongresszusával. Egyelőre még nem vagyunk az Egyesült Európa, és ez teljesen nyilvánvalóan kiviláglik a tolmácsolási és fordítási költségekben is, ami az USA-ban ugye nem merül fel. És jó lehet észszerű a képviselőket arra biztatni, hogy külön kérjék ezeket a szolgáltatásokat. Ugyanakkor viszont arra is gondolnunk kell, hogy az állampolgároknak is lehetőséget kell biztosítani, hogy figyelemmel kísérhessék a munkánkat. És ők őket nem kötelezhetjük, hogy angolul, franciául vagy spanyolul beszéljenek. Tehát ahelyett, hogy a 2014-es választások propagandájára fordítunk óriási költségeket, szerintem inkább a tolmácsolási és fordítási szolgáltatásokra kéne nagyobb hangsúlyt fektetni, mert nem, ebből a szempontból nem hasonlíthatjuk magunkat a kongresszushoz. A 2014-es kampány a mi munkánk része. Négy öt évet itt dolgoztunk már, mielőtt megkezdődik a kampány. Tehát az itteni munkánk kell, hogy a legjobb propaganda és kampány legyen. Ha nem mi vagyunk a legjobb rekláma önmagunknak, akkor szerintem nem jól végezzük a munkánkat, és az erre fordított külön források pedig pénzpocsékolás. Szerintem a tervezést 2014-től 2020-ig kellene elvégezni, hosszú távon kell tervezni. Ugyanis számos dolog megváltozhat az MFF következtében, illetve az újonnan felmerülő igények függvényében. Tehát szerintem, ha csak 2014-et nézzük, ez eléggé bekorlátozza a lehetőségeinket. Votre dernière remarque... Euh, Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólása, Andersen asszony. oda kellene, hogy vezessen, hogy a munkacsoport miután a 2014-es munkát lezárja, tovább is gondolkodjon a további MFF-ekről, és az intézmények kiadásainak struktúráját gondolja végig hosszú távon, nem csak most rövid távon, a parlamentet is ebbe bele E, értve. Hökman asszony, köszönöm szépen! Csatlakozni tudok számos elhangzott e, dologhoz. Főtitkár úr, Említeni szeretném a delegációs tolmácsolás, e, tolmá, delegációs utazások tolmácsolásának a problémáit. Nagyon jól sikerült lebonyolítani a delegációs utazást angolul, főleg, hogyha Írországba megyünk például, teljesen felesleges tolmácsolni, ha csak nem jön valaki olyan, aki egyáltalán nem tud angolul például. Tehát ezt kérem, hogy ezt gondolják végig. Papírral is nagyon sokat lehet spórolni. Abból indulok ki, hogy a kollégák szeretnének jól felkészülni, és megkapják az anyagokat, az ülés, ülések anyagait az irodájukban, és amikor bejövünk a terembe, akkor itt még egyszer megtaláljuk még egy példányban az anyagokat. Ez teljesen felesleges, nagyon sokat lehet spórolni ezen. Ami pedig a külső megtakarításokat illeti, azt gondolom, hogy minden polgárnak lehetővé kell tenni azt, hogy anyanyelvén megértsék azt, hogy mit csinálunk, mit dolgozunk, és ezért a tolmácsolásban a megtakarítások, a nyilvános üléseken, hát ez egy kicsit kritikus kérdés, inkább ott kezdjük a megtakarítást, ahol a deleg, ahol nem vagyunk annyira kitéve a közfigyelmének, mint például a delegációs üléseken, ahol egy-két nyelven meg lehet oldani a dolgokat. Papírmentes mm, munkát illeti. Azt gondoltuk az internet bevezetésével, hogy ez hamarosan megvalósul, aztán jött az e-mail, és még több papír lett, mert azokat is kinyomtatjuk. Próbáljuk Szalvatort ut- ö, utánozni, aki az iPad-jén dolgozik. Hm, tudom, hogyha szükségem van egy, um, egy dokumentumra, ami elvileg az iPad-emben van, az általában nem, szokom, nem szoktam megtalálni, biztos letöröltem, vagy nem tudom. De ezt próbáljuk meg jobban kihasználni. Mária Muniz. Köszönöm szépen, spanyolok fogok beszélni, hogy a több nyelvűség struktúráit és infrastruktúráit használjam Nos, úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok kongresszusa való összehasonlítás az kicsit sántít, hiszen nem egy egyetemes paradigmáról van szó, nagy méretkülönbségről van szó, és a méret valószínűleg nem lehet fontos szempont, amikor a hatékony munkáról beszélünk. Vegyük például a külügyi kapcsolatok kérdését, az Egyesült Államok kongresszusa és az Európai Parlament kompetenciái teljesen eltérőek. Nem minden amerikai képviselő tartozik, illetve dolgozik interparlamentáris delegációban, tehát nem lehet ugyanúgy kezelni ezeket az ügyeket. Az Európai Unióban ugye van egy aláírt szerződésünk, azaz nem esetleg nem kellene két látogatás Mexikóba évente, és ugyanakkor, mikor Mexikóban van szerződésünk, és ugyanakkor évente kétszer ellátogatni Új-Zélandra, akivel nincs semmiféle megállapodásunk, itt lehetne megtakarítani. Aztán a független ellenőrző szervezet a, a, a, az Egyesült Államokban a lobbies, ugye? A jelentés ugye arról beszél, hogy a szervezet érdekek expertise, eh, not accounting the Congress, bla bla. Eh... Bla bla, tehát úgy gondolom, hogy meg kell erősíteni a Európai Parlamenten belül azokat az administratív szervezeteket, amelyek függetlenek, olyan szervezetnek kell lenni ennek, amelyben bízhatunk, amely tanulmányokat és jelentéseket tud készíteni. És úgy gondolom, hogy az európai szervezet különböző tanulmányozó, az Európai Parlament különböző tanulmány, tanulmánykészítő szervezetei támogassák a képviselőket, hiszen a képviselőknek már most is vannak olyan költségvetési tételei, amelyekkel, amelyeket felhasználtunk arra, hogy mi jelentéseket rendeljünk különböző beszállítottoktól. Nyilván nem szabad beleesni abba a hibába, hogy ahogy szóval mondjuk mindenki kapjon egy bögre kávét, tehát nem szabad ugyanúgy kezelni mindenkit, nem lehet megkötések nélkül küldteni a pénzt. Aztán eh, az Egyesült Államok eh, kongresszusával való összehasonlítás eh, azért sántít, mert nem lehet egy szintre hozni a két intézményt, teljesen mások a szerepei. Ami pedig az Egyesült államok, illetve a globális méret különbözőségekre erre is visszatérnék, ugye e, ott nem 700 ezer e, e, kép, polgárt képviselnek. Ugye Luxemburg esetében például 70 ezer embert képvisel egy küldött, és a kisebb országok gyakran túl képviseltek és ugye korábban ő is már említettem, hogy ezeket a méretkülönbségeket figyelembe kell venni. Köszönöm, kedves kollégák, nincs több idő, úgyhogy mindenki nagyon röviden eh, szóljon hozzá. A Költségvetési Bizottság eh, delegációja 15-19, eh, július 15-19 között a kongresszusból látogatott, saját magunk meggyőződhetünk a dolgokról. A мисля, че това, което може да се подкрепи много активно от работата на работната група и аз много се... Mint ahogy már elhangzott, a munkacsoport nagyon aktívan dolgozott. Én e, örülök, hogy e, a e, kollégáink képviseltetik magukat. Én most bulgárul fogok hozzászólni, hogy jelezem, hogy erre is lehetőség van például a papírmentesítés, az elektronikus technológiák alkalmazása révén komoly megtakarításokat lehetne elérni. A tolmácsás fordítás kapcsán nem biztos, hogy teljesen jó ötlet ez, és egyetértek azokkal a kollégákkal, akik azt mondták, hogy a közvélemény szempontjából is nagyon fontos a tolmácsolás, hogy az állampolgárok követni tudják a parlament üléseit. Úgy gondolom, hogy a tolmácsolás költségeken történő megtakarítás mindenféleképpen észszerű javaslat a parlament munkája szempontjából. Arra szeretnék összpontosítani, hogy a, az írásos fordítások esetében is még mindig vannak fordítások, problémák, ugyanis például ami latin ABC-vel jelenik meg, ezt a bolgár választók nem tudják eh, elolvasni. A parlamenti ellenőrzés és eh, támogatás is egy nagyon kiváló terület, ami a jogi segélyt illeti, illetve a tájékoztatást eh, ezen a területen további információkat várunk a jövőben. Köszönöm szépen. A bolgár nyelv ezen rövid prezentációjáért. Köszönetet mondok, nem vagyunk hozzászokva, hogy ön bolgárról beszél. Gracias, presidente. Muy rápido, porque ya... Köszönöm szépen. Ugye sok megtakarítás lehetőségről beszéltek már a képviselőtársaim, azonban szeretnék megjegyzést tenni valamivel kapcsolatban, amire sokat beszéltünk itt a munkacsoportban. Ugye vannak olyan megtakarítások, mint az ülések szervezése, másféle szervezése, az utazások, a források jobb beosztása, a tolmácsolás, fordítás, teljesen rendben van, hogy ezeket megpróbáljuk csökkenteni. Ugyanakkor a hasonló munkát kellene végezni a belső adminisztráció terén is, hiszen itt is lehetne megtakarítani dolgokat, hogyha megnézzük, hogy milyen folyamatok vannak azon belül. Elég nagy bürokratikus folyamatok vannak itt, amelyeket lehetne egyszerűsíteni a munkacsoportok adminisztrációja is meglehetősen eh, bonyolult. Itt ennek az Away Day eh, jellegű házon kívül végzett munkanapok kérdése. Nem tudom, hogy eh, az administratív háttérmunkák esetében is megvizsgálták-e megtakarítási lehetőségeket. Amit Stidonia mondott, hogy a parlament megpróbálta a légitársaságokkal tarifákat letárgyalni, Nos, tudomásom szerint más intézmények és nagy cégek is megteszik ezt, multinacionális cégek, akiknek a, eh, ugyancsak sokat kell utaznia, eh, hiszen 27 ország eh, és sok légitársaság van, de vannak szupranacionális légitársaságok is, és úgy gondolom, hogy legalábbis meg kellene próbálni tárgyalni velük. De, Alexander Alvaro. Alexander Alvaro, adom meg a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mindig is meggyőződésem volt az, hogy Ivajló tud bolgárról, de most már, most már meg is bizonyosodtam róla, jó ezt tudni. Én azért angolul fogok beszélni. Nem akartam először felszólalni, de néhány megjegyzés végül megváltoztatta a hozzáállásomat. Az Európai Parlamentet nem lehet részletesen összehasonlítani az amerikai kongresszussal, de más hasonló intézmény nincs. Tehát eh, ekkora földrajzi területen ilyen sok embert eh, szolgáló intézmény nincs másik, amihez hasonlíthatnánk magunkat. Nyilván az usa egy nyelvet beszélnek, ha bár hogyha az ember Kentuckyba eh, utazik, akkor nem annyira biztos azért. Ezzel együtt hasonló szervezési problémáink vannak, és igenis van értelme összehasonlítani legalábbis azt, hogy a két intézmény működésében milyen hasonlóságok vannak. Ugyanakkor, amikor választásokra készülünk, úgy gondolom, hogy Andrásnak teljesen igaza van, hogy a munkánk a legjobb kampány, a munkánk a legjobb munk, ö, ö, ö, figyelemfelhívás, azonban ezt valamilyen módon láthatóvá is kell tenni. És még az a választási kampány idején sincsen ingyen ebéd. Úgy gondolom, hogy az intézményeink értékeit akarjuk terjeszteni, akkor ezt aktívan kell tennünk. Ami a papírt illeti, vannak elektronikus ülések, tehát a DJI-teket meg lehetne keresni, hogyha szeretné, szeretnénk azt, hogy az ipad inkön föl legyen a megfelelő szoftver, az ő platformjukon minden dokumentum elérhető. Van valamit szeretnék mondani, különösen választási kampány előtt mindig mindig is velünk marad az, hogy csökkentsük a költségeket, Eh, hogyha nulla lenne a költség, akkor is lennének populista hangok, akik azt mondanák, hogy kérem szépen fizessünk azért, amit csinálunk. Eh, úgyhogy eh, emiatt valóban fontos, hogy megtakarítsunk, azonban a legesleges legfontosabb az az, hogy megcsináljuk, ami a feladatunk. Tehát, hogyha a, a parlament költségeit olyan szintre visszük, ahol már nem végezik el a munkánkat, akkor attól kezdve arra kell válaszolnunk, hogy miért nem csináljuk meg azt a munkát, amire megválasztottak minket. Úgyhogy különösen a költségvetési és a több, több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások felé menendő, nem korlátozhatjuk magunkat, hiszen 500 ezer embernek hozunk törvényeket, 27 ország, nem valamiféle handabandázó polgármester vagyunk egy Isten háta mögötti kis faluban, tudnunk kell, hogy mi a szerepünk, és azt el kell tudnunk látni. Köszönöm szépen. A, ebből a e, frakcióból halva ezt a hozzászólást, ez még kétszer annyinak számít. Inge Gressle következik. Hát nagyon meg vagyok lepődve a vita minőségével kapcsolatban e, egyes kollégák szerintem inkább a szemétszállítóknál kellene, hogy pályázzanak, nem a parlamenti képviselői helyekért. E, természetesen e, nagyon jó hozzászólásokat elmondani, de azért nem lenne rossz elolvasni előtte az anyagokat. Meg kellene vizsgálni, hogy hogyan történik az előléptetési gyakorlat a parlamentben. Ez a költségvetés 80%-ban a ö, ö, kiadásokra ö, fordítódik, úgyhogy ezt meg kell vizsgálni mindenképpen. Az ombudsman is követeli ezt, erről már beszéltünk. Ezek az esetek azt mondják, hogy itt gyorsabb az előrelépés, mint a többi intézményben. Pontosan ezt mondjuk mindig a többi intézménnyel kapcsolatban, és ezért a többi intézményekben levonásra kerül sor. Tehát engem érdekel a tényállás és a két ombudsmani eset. Van-e ezzel kapcsolatban eh, valamilyen elemzés? Kap, megkaphatnám -e ezt? Köszönöm. Merci bien. Les fonctionnaires sont promus parce Köszönöm szépen. Eh, a, a, a eh, köztisztviselőket azért léptetik előre, mert jól dolgoznak. Also zum, äh, ich fang vielleicht bei dem letzten an, das Beförderung bei uns schnell. Nos, ami az előreléptetést illeti, nálunk nem egy gyorsabban az előreléptetés, mint más területeken, mint más intézményekben, lassabban folyik ez. A személyügyi tanács arról tájékoztat, hogy a bizottságban általában belső konkurokat érnek ki minden, minden kategóriába, hogyha az Európai Bizottságban akkor két előreléptetése kerül sor. Az egyik a statutum szerint, a másik pedig a paralel előreléptetés, amikor át lehet ugrani bizonyos kategóriákat. Tehát mi nem léptetjük előre olyan gyorsan az embereket, a fordítottja ezik, az hajlandó vagyok ezt megvitatni önnen, önnel, és ezt, ezt bizonyítani is tudom. Köszönöm szépen a támogatást Álvaró úr részéről. Kajti Oszabál eh, asszony azt mondta, hogy az általános adminisztrációs kérdéseket is meg kell vizsgálni, ezt megtesszük. Az elmúlt négy évben az igazgatóságok felét sikerült meg eh, átszervezni, általában alacsony, de kevesebb munkatársi állományjal jövünk ki, és általában a hatékonyságot is megvizsgáltuk. Kajfün úr azt mondta, hogy a, ugye latin neveket is helyesen kell fordítani, ez teljesen igaz. Az általános benyomásom az az, hogy jó, helyes úton haladunk, mert az elnökség megtakarítási javaslatokat nyújt be, és a Költségvetési Bizottság mondja, hogy lassan-lassan a testtel. Úgyhogy azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy mm, ez azt mutatja, hogy jó úton haladunk, mert nem, arra, nem az a helyzet, hogy a eh, adminisztráció akar pénzt kérni a költségvetést spórolni, hanem a fordítottja, az igaz. Ami a többnyelvűséget illeti, nagyon-nagyon magas szintű többnyelvűségi rendszerünk van. 23 nyelven dolgozunk, sőt 24 nyelven fogunk július 1-től. Egy dolog azonban teljes mértékben világos. Ez az e, e, rendszer csak akkor tartható fent, hogyha hatékony. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy 24 nyelven hat, hat, nem hatékony többnyelvűségi rendszer tartunk fent. Ezt nem lehet finanszírozni. Ami az elmúlt két évben történt, ez pontosan arról szól, amiről beszélek. Nem a keresletet csökkentettük, hanem, hanem hatékonyabban szerveztük. Nem lehet minden, például nem lehet minden bizottság ülés kedden és szerdán. Nem lehet az, hogy hétfőn és csütörtökön nem dolgoznak a saját tolmácsaink, és kedden szerdán egy csomó pénzt kiadunk a külső tolmácsokért az sem működik, hogyha milyen, milyen polgári szolgálat az, hogyha 23 óra után is ülésezünk a plenárison, ki van még ott 23 után, után senki, 5-6 képviselő. E, ez nem, elő, nem élvez ebből előnyt se a képviselő, sem a, a közvélemény, se a publikum, a hallgatóság, tehát itt ezt meg kell oldani. Nem a költségvet, nem a többnyelvűséget akarjuk veszélyeztetni, Egyszerűen új szervezési struktúrákat vonat, vezetünk be. Moniz asszony beszélt a lobby szervezetekről az USA-ban. Brüsszelben is vannak bizonyos lobby szervezetek. Na, vannak bizonyos specifikus szervezetek, amelyek a parlamentnek segítenek abban, hogy független tanácsadással hatékonyabbá tegyék a, a munkát. A Government Accounting Office-ban voltam múlt héten, ez pontosan egy ilyen szervezet. A bizottság és szakbizottságok az USA kongresszusában mondhatják azt, hogy a következő törvényt és a következő programokat szeretnénk megvizsgálni. Ennek az intézménynek a vezetőjét 15 évre nevezi ki az elnök, teljesen független, nem lehet őt, őt leváltani, ha csak nem követel valami olyan hibát. Ez a parlamentet nagyon megerősíti a kormányjal szemben, tehát 2000 munkatárs semmi más nem csinál, mint a kongresszus számára ilyen szakvéleményeket készít. Még akkor is, hogyha nem lehet összehasonlítani teljes mértékben a parlamentet a kongresszussal, ebből lehet tanulni. Ami a papírt illeti, ez egy kulturális kérdés is. Én tudom, hogy a holland szenátusban papírmentes munka folyik, Hát ezt persze csak lépésről lépésre lehet bevezetni. Egyetértek az elnökkel. Én is szívesen kinyomtatok magamnak bizonyos dokumentumokat, de nem kell kétszer, háromszor, négyszer, ötször kinyomtatni. Ez egyik szakbizottságban az a helyzet, hogy az anyagokat összegyűjtik, az egyik ülésen összegy- megtartják, és a következő ülésen újra kiosztják, nem két, három, négyszer, ötször újra nyomtatják. Wertmann asszony azt mondta, hogy főleg a delegációk esetében lehet a tolmácsoláson spórolni, ezt osztom ezt a véleményt. Az a helyzet, hogy bizonyos delegációk esetében a végén több a tolmács, mint a képviselő. És az üléseket ez nem könnyíti meg. Bizonyos költségvetési bizonyos képviselői irodákba be se tudunk menni, mert 20 embert nem lehet fogadni. Azt hiszem, hogy a polgárokat sem érinti ez negatívan, ez egy olyan kérdés, amelyet mindenképpen meg kellene vizsgálni. Andreasen azt mondta teljesen jogosan, hogy nem vagyunk mi még eh, Európai Egyesült Államok. Hm, csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy a 2014-es kampány nem a, 2000, nem a választási kampányt jelenti, ezt nem a parlament vezeti, hanem arról, hogy az elmúlt öt év munkáját bemutassuk a polgárok számára, hogy a polgárok a véleményüket erről el kialakíthassák. Az, agent, az ügynökségekkel való szorosabb együttműködésben egyetértek Herzog asszonyjal, Holmeyer asszonynal is egyetértek, eh, ami pedig Szidónia hozzászólását illeti. Én utalt arra még egyszer, hogy valóban eh, az a helyzet, hogy a eh, policy departmentek csak jelentéstevőknek dolgoznak, a könyvtár az egyéni képviselőknek áll rendelkezésére, de nagyon korlátozott szolgáltatással. Tehát e, ezen kívül kell még egy tudományos szolgáltatás, e, szolgálat a képviselők számára. Elnök, köszönöm szépen, elnök úr, e, főtitkár úr, főtitkár úr, hogy válaszolt. Herzog asszonynak lenne egy javaslata. George Lyon is említette ezt már. A Költségvetési Bizottság bizottságban minden alkalommal eh, vessük föl egy-egy pontját a közös munkacsoport eh, munkájának. Hogy ezt a koordinátorokkal meg fogjuk eh, mm, beszélni. Ami az Egyesült Államok kongresszusával való összemond, összehasonlítást illeti, sok kérdés felmerült ezzel kapcsolatban, majd el fogunk látogatni ide, és meg lehet ezt saját véleményét neki kialakíthatja. A Joint Accounting Office Washingtonban valóban nagyon lenyűgöző, teljesen független, a lobbista elleni szervezet, teljesen független szerv ez, amely lehetővé teszi az azt, hogy a parlamenti képviselők ugyanolyan szakértelemmel rendelkezzenek, mint a kormányzati oldal. Ez nagyon jó dolog. az utódaink, mondjuk két év múlva, megvizsgálhatnak, meg, meglátog, ellátogathatnának például az indiai parlamentbe, a legnagyobb eh, demokrácia eh, eh, a világon, és itt 18 nyelv, nyelven beszélnek az országban, de csak két nyelven beszélnek a parlamentben, angolul és hindiül. Ez olyan, hogy a parlamentben is csak mondjuk angol és német lenne a nyelv. Tegyük föl. Nem tudom, hogy mi lenne a reakció az önök országában, hát az enyémben nem lennének nagyon nem lenne nagyon lelkes a közvélemény ezzel kapcsolatban. Aztán még egy fontos pont, a rend, illetve a naptár figyelembevétele a büró üléseit is figyelembe véve. Köszönöm szépen, hogy ilyen sokáig itt maradtak, hogy eljöttek és ilyen sokáig itt maradtak, de látják, hogy a kollégákat nagyon érdekli ez a téma. Akkor most rátérünk egy olyan témára, amely érdekli az itt jelenlévőket, illetve a webstreamen minket követő kollégákat, a több, minket követő állampolgárokat. Ez a több éves pénzügyi keret kérdése. Azt kérem, hogy aki elmegy, az halkan tegye ezt. Nem, nem, nem, bocsánat, bocsánat, mielőtt rátérünk, mielőtt rátérünk a több éves költségvetési keretre, előtte a napirend négyes pontja következik, az új alelnök megválasztása. Ivaro Kalfin volt az alelnök, a szocialisták részéről, most lemondott. Van-e jelölt, őt helyettesítendő? Björn Fern. Björn Fern. Igen. Gárdia Szabal asszonyt képviselő javasoljuk. Hát ezzel egy másik <laughs> nemű és másik nemzetiségű kollega lenne a jelölt. Ha nincsen más jelölt, akkor ezért közfelkiáltással kérem szavazzuk meg ezt a jelöltet, ki van mellette, ki van ellene ki tartózkodik, hát akkor közvegjártással megválasztottuk az új alelnökünket. Heider, euh, votre place est auprès de moi euh, et auprès de vos collègues vice Kérem, foglaljon helyet itt mellettem, és kérem, hogy euh, a kis névtábláját hozza magával. Jó, kiváló. Akkor most rátérünk a nyolcas pontra. 2014-2010 évi többéves pénzügyi keret. Megadom a szót a jelentéstevőinknek. De előtte egy kis általános bevezetést tartanék. Mindenki ismeri a februári csúcs találkozónak az eredményét. A politikai frakciók erre reagáltak. A legtöbben nagyon negatív reakciót adtak le, és a négy legnagyobb parlamenti frakció közösen aláírt a frakció vezetőkkel együtt egy közös nyilatkozatot néhány órával az európai csúcs találkozó után, és ebben kifejezésre juttatta azt, hogy ezen alapok alapján, vagy ebből kiindulva nem hajlandó tárgyalásokat folytatni. Tehát egyéb más tárgyalási alapot követel, hogy a parlament a saját szerepét el tudja végezni. Én a következő elemzést tudom önökkel megosztani. Nem fogok most több beté, let, kitérni a részletekre, ez a jelentéstevők feladata, de én a következőt mondanám, hogy első alkalommal kerül sor arra, hogy a tanács legmagasabb szintje nem a miniszterek, hanem az állam és kormányfők szintje, illetve a parlament között két konfliktus merül föl. Egyrészt itt van egy politikai eh, konfliktus, eh, egy egyszerű konfliktus, nem egyszerű megoldani, de egyszerű de eh, elmondani, hogy miről van szó. A tartalmi kérdésekről szó lesz, illetve arról, hogy a milyen szintű kiadások valósuljanak meg európai szinten az elkövetkezendő években, és hogyan lehet elosztani ezeket a pénzeszközöket ezeket a forrásokat. Tehát ezek azok a ö, kérdések, amelyekkel minden évben szembenézzünk. Egyik évben jobban, másik évben kevesebb problémát okoz ez. Ezen politikai konfliktushoz járul még egy intézményi konfliktus is, amely abból építkezik, hogy az elmúlt MFF-ek tehát ugye, ugye mindig 1987 óta 7 évente tárgyaljuk meg. Most egy a Lisszaboni szerződés egy újdonságot vezetett be, és ez a Lisszaboni szerződés egyértelműen növelte a, plen, a parlament szerepét a jogszabályalkotásban, szinte minden területen. Az ö, jogi alap Nak köszönhetően a parlament teljes jogszabályalkotó hatalommal rendelkezik, amely hatalmat a tanácsal együtt gyakorolja. Emellett mm, nem a források oldalán, szinte ott egyáltalán nem, de a kiadások oldalán nagyon is megemelte a parlament hatáskörét a Lisszaboni szerződés. Tehát szinte minden költségvetési sorban vannak hatásköreink. És van egy bizonyos folyamat, amely egy kicsit bonyolult, de még lehet az utolsó szó. Ezzel ellentétben a Lisszaboni szerződés nem változtatta meg több éves pénzügyi keret elfogadásának a keretét, tehát a korábbi rendszer érvényes, amely egyáltalán nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, amely szerint a több éves pénzügyi keret Ben a tanácsnak egyhangú döntésre van szüksége, és a parlamentnek a feladata az az, hogy vagy elfogadja, tehát ratifikálhatja, joga van ratifikálni, elfogadni ezt a e, javaslatot, tehát vagy az egészet elfogadja, vagy az egészet elutasítja, nem lehet módosítani. Ami az éves költségvetést illeti, amely egy bizonyos plafont, a több éves keretben meghatározott plafont kell, hogy tiszteletben tartsa, e, egyenlő hatalma van, jogai vannak a parlamentnek a tanácsal szemben. Ezek az új elemek, amelyeket a Lisszaboni szerződést, e, szerződést vezetett be, ezeket az Európai Tanács ignorálta. Itt a Költségvetési Bizottságban én, mint elnök, kifejezésre szeretném juttatni felháborodásomat és csalódottságomat és dühömet azzal kapcsolatban, hogy annak ellenére, hogy az első napoktól kezdve az első találkozótól, előkészítő találkozótól kezdve, amely a parlamenti delegáció és a trojka között került sorra. 2011. október 12-én, onnantól kezdve minden egyes ülésen hivatalos, nem hivatalos nyílt, zárt ülésen, minden állásfoglalásban, amelyet a parlament fogadott el, minden elnöki közlemény és minden találkozó során az Európai Unióról szóló szerződés megfelelő pontjának megfelelően, amely szabályozza az egyes intézmények elnökének a találkozóit. Nos, annak ellenére, hogy tavaly júniusban az önök nevében és a parlament nevében Mavroyanis miniszternek, a ciprusi eh, elnökség képviselőjének átadtam egy anyagot, amelyet önök mindannyian láttak. amely elhatárolta azokat a témákat, eh, amelyek költségvetési témák, és amelyeket az Európai eh, Tanács megvizsgálhat legitim módon, és azokat a témákat, amelyek jogszabályalkotási témák, amelyekben a tanács egyedül nem dönthet anélkül, hogy a parlament ebben eh, a véleményét elmondta volna, vagy egyetértene. Tehát ezt a két eh, kategóriát elkülönítette ez a dokumentum. Ezt átadtam a miniszternek. Ezek ellenére a parlamentet folyamatosan egy alárendelt intézménynek kezelték, amely intézménnyel lehet egy kicsit konzultálni, hogyha éppen kedvünk van, és aztán utána, tehát vagy figyelembe veszük, amit mond, vagy nem. Nos, a kérdés számunkra, a parlament számára az volt, hogy, hogy hogy figyelembe veszik-e a Lisszaboni szerződést, vagy nem, és hogy a feladatunkat, a politikai, jogi, intézményi feladatunkat tiszteletben tartják-e, amely feladatunk az, hogy biztosítsuk azt, hogy a Lisszaboni szerződést ismerjék el, és ismerjék el, hogy a parlamentnek mi a feladata, és mi a szerepe. Ez forog kockán. mivel a, az Európai Tanács ignorálta a Lisszaboni szerződést, két szinten tette ezt, vagy két módon. Természetesen ezzel egyet lehet érteni, vagy ellent lehet mondani ennek, de mielőtt 15 órakor találkozunk Lewandowski biztos megkérdezhetjük őt, hogy őnek mi a véleménye erről, és az Európai Bizottságnak mi a véleménye erről, az Európai Bizottság ugye a szerződések őre. Ezt néha elfelejti, de ezt csak halkan suttogom. Egészen egyértelmű, nem, nem vették figyelembe a Lisszaboni szerződést, ezzel megsértették a Lisszaboni szerződést, az Európai Tanács következtetéseinek több mint 40 oldalán keresztül, amely 40 oldal legislatív kérdésekkel foglalkozik. De hogyha, tehát, hogyha az Európai Tanács úgy gondolja, hogy a végkövetkeztetései politikai orientációt jelentenek, amelyek eh, mint egy utasításként szerepelnek a miniszterek számára a tárgyalások kezdéséhez, és a minisztereknek ugye van mozgásterük ebben, akkor jó, semmit nem, nem lehet erre mondani, jó, akkor a tanács elvégezte a feladatát, mert a szerződésben szerepel az, hogy a tanácsnak nincsen jogszabályalkotó szerepe, hanem orientációkat adhat, és a nagy lépéseket, iránymutatásokat meghatározhatja. Ennyiben mondhatjuk azt, hogy a saját szerepének megfelelt, a nagy politikai orientációt megfogalmazta, viszont miután nagyon részletekbe ment azzal kapcsolatban, hogy e, ez, ezt a költségvetést, ezeket a kategóriákat politikai részterületenként és országunként hogyan fogják elosztani, legköltségesebb politika ugye a mezőgazdasági politika, a strukturális és a kohéziós politika. Ebben meghatározták, hogy mennyi pénzt szánnak erre. Ebben ugye az Európai Tanács már nem a saját szerepét játsza, és hogyha azt mondjuk, hogy a következtetések 48 oldala imperatív mandátum a a miniszterek számára, és nem tárgyalási alap a parlamenttel eh, szemben, még azokon a területeken sem, amelyekben a parlamentnek szerepe lenne, és hatásköre lenne, hát így ezen alapon megsértette a eh, eh, Lisszaboni szerződést. Azt is mondhatjuk, hogy a parlament költségvetési szerepét is megsértették, vagy hatáskörét is megsért, megsértették, mert onnantól kezdve, hogy a teljes költségvetési főösszeg és, az, és a fejezetek összegét ilyen alacsony szinten határozta meg bizonyos fejezetekben, a kifizetési elő, előirányzatok, illetve a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjén a, kif, a, az előirányzatok szintjén nagyon alacsony szintet határoztak meg, plafonként. Az a hét elkövetkezendő év költségvetéséről már gyakorlatilag el, döntést hoztak ebben a, ezen a 48 oldalon. Az Európai Parlamentnek a szerepét nullára csökkentették a költségvetési feladatokban. Maximum annyi a feladatunk, hogy egy, egyik költségvetési sorról a másikra ruházhatunk át pénzt, csoportosíthatunk át pénzt. Az én véleményem szerint ez is a parlament hatáskörének a megsértését jelenti. Tehát nagy-nagy kérdőjel van itt az egész megegyezés mögött. Ezen jogi elemzés alapján emlékeztetnék arra, hogy a parlamenti belső eljárás szerint az a döntés, amelyet a parlament hoz majd a tanács álláspontjáról, ez nem csak a Költségvetési Szakbizottság, hanem az AFKO is előkészíti. Tehát két szakbizottság játszik szerepe. Az elmúlt alkalmakkor két külön jelentést készített a két szakbizottság, tehát párhuzamosan dolgozott a két szakbizottság, és ez most is így van, az AFKO nak a szerepét természetesen nem szabad korlátozni, az ő feladatukat el kell végezni. Azt javaslom majd, hogy legyen egy együttes ülés, hogy véleményt cseréljünk, és hát közelítsük egymáshoz az álláspontunkat. Ez az első pont, amit szerettem volna elmondani. Avec vous pour savoir si vous partagez cette analyse. Deuxième... Második. Most mi fog történni? Először is, hogyha az Európai Tanács részletekbe ment a következtetéseivel kapcsolatban, ami a számokat illeti, feketén-fehéren. Megelégedett azzal, hogy a fejezetek és alfejezetek összegét meghatározta. De az egy A fejezetben például vannak különböző politikák, amelyet az egy A finanszíroz. A kötelezettségvállalások esetén van egy növekedés, de ez fele annyi, mint, a, mint az Európai Bizottság javasolt, de bizonyos növekedésre öm, kerül sor, mindazonáltal meg kell nézni, hogy mi vonatkozik majd a <coughs> kutatásra, mi vonatkozik más pontokra. Hogyan osztják el ezt a növekedést. Az Európai Bizottság feladata az, hogy a tanácsi következtetések alapján a részleteket kidolgozza. az eredeti javaslathoz képest. Hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság ezt gyorsan, vagy előbb-utóbb elvégezzen, mit akarunk? Azt akarjuk, hogy gyorsan végezzel, vagy nem annyira gyorsan? Mit akarunk? Azt akarjuk-e, hogy Mm, elmondjuk a véleményünket mielőtt elvégzi a munkáját az Európai Bizottság, vagy reagálunk miután elvégezte. Ezek a kérdéseim, amelyeket felteszek a jelentéstevőknek, és természetesen az egész tagságnak. A harmadik pont a számok mellett, amelyeket pontosítani kell, ami a jogi formára való átültetést illeti, tehát az Európai tanács politikai következtetésének jogi átültetését illeti, itt négy típusú szöveg merül föl, négy típusú jogi dokumentum. Három a költségvetésre vonatkozik, egy pedig jogszabályalkotó szöveg. Ami a költségvetést illeti, két, eh, van két szöveg, amelyek szorosan kiegészítik egymást maga az MFF, maga a táblázat, a részletes táblázat. Ez az MFF szabályozás, rendelet, amelyet a miniszterek tanácsa fogad el egy hangulat, miután a parlament jóváhagyta. parlamenti többsége, Tehát 378 szavazatra van szükség eh, ahhoz, hogy ezt meg megszavazzuk. És aztán az intézmény közi egyezmény, amely továbbra is olyan intézményközi egyezmény, eh, amely a Lisszaboni szerződés előtt is létezett már. Tehát eh, ez az Európai Bizottságot is magába foglalja, amelynek tárgyalási szerepe van. És néha azt halljuk, hogy az Európai Bizottság azt mondja, hogy jó, hát ezen nagy témákban nem mondhatok én semmit, eh, ez a tanács és a parlament döntésén múlik, de az Európai Bizottságnak elvileg van szava. Természetesen van végrehajtó hatalma, kezdeményezési monopóliuma, ő teszi le a számokat az asztalra, és aztán ő hajtja végre. De aztán a döntéshozás pillanatában is van szerepe. Ez a két első jogszabályalkotási anyag, amely egy um, egységes szavazás tárgyát képezi. Aztán a saját forrásokról szóló határozat uh, a következő téma. Ebben konzultációs szerepünk van nekünk parlamentnek. Szavazunk, de a bizottság, a tanács eldöntheti, hogy figyelembe veszi vagy nem. És a negyedik a jogszabályalkotó mm, dimenzió, tehát az a kb. 70 jogszabály tervezet, és egy fél tucat ezekből, amelyek kifejezetten fontosak a költségvetés szempontjából. És minden, ami a közös mezőgazdasági politikára vonatkozik, a strukturális alapokra vonatkozik, a kohéziós alapra, alapra vonatkozik. Aztán eh, Dominik Riké eh, jelentése a Connecting Europe Facility a közlekedés területén, Lifelong Learning, a eh, kutatási keretprogram, tehát ahogy mondtam, egy jó fél tucat program ezekben a parlamentnek módosítási szerepe van, joga van, ha akar módosítani, és a negyedik pont, mi a helyzet, a parlament mit tehet ebben a helyzetben? Sajnos nem sikerült eh, a koordinációs eh, csoportot eh, összehozni. A csúcs találkozón volt egy kontaktcsoport, Schulz elnök sajnos beteg volt, és és nem tudott részt venni ott, sajnos ezen, ez e heti ülésen nem tudott részt venni, jó budást kívánunk neki, jövő héten találkozunk majd, minden esetre el, kellett fogadni, el kell fogadni a parlamenti reakciót. Ami nagyon fontos az az, hogy márciusban a parlament még nem fog rendelkezni azzal a jogi szöveggel, amire szükség van, de egy hivatalos politikai választ kell adnia a Európai Tanácsi csúcs találkozó eredményeire. Természetesen volt már sajtó reakció, de akkor is hát egy hivatalos politikai válaszra van szükség. Márciusban tehát állásfoglalást kell elfogadnunk, amely elmagyarázza a parlamentnek az álláspontját. Ezután nekünk a parlamentnek a különböző formációkban tárgyalást kell folytatnunk a költségvetésről. Az, a Költségvetési Bizottság felel, felel ebben a témában, az illetékes bizottság ebben, és az általános ügyek tanácsával kell folytatnunk ezt a tárgyalást. Ami az előző tárgyalásokat illeti, azokhoz képest az Európai Tanács fenntartotta annak a lehetőségét, hogy briefingeket, üléseket, pre-briefinget, post-briefinget tartsunk márciusban. A lengyel, dán és ö, ö, ciprusi elnökséghez hasonlóan. Na, hogy most ez, ez a megfelelő álláspont, vagy nem, erről még nem beszéltünk, vagy módszer, erről még nem beszéltünk a jelentéstevőkkel. az ír miniszterelnök helyettessel, Girlon úrral egyeztetünk, aki ennek a témának a felelőse az általános ügyek tanácsában, és Lucinda Creighton asszonya, majd meglátjuk, hogy az ír elnökség hogyan látja a helyzetet. Minden esetre a jelentéstevőinknek ugye már hosszú évekre viszonyuló tapasztalata van a témában. Ami pedig a jogszabályalkotó keretet illeti, úgy tűnik számomra, de hát ezt majd meglátjuk Schulz elnök úrral és a kontaktcsoporttal, hogy két sinen kell elindulni párhuzamosan, annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a parlament számára, hogy a két területen való előre haladást elérjük, hogyan lehet előre haladni a költségvetésben, és hogyan lehet előre haladni a legislatív munkában, annak érdekében, hogy a parlament az összes anyagot figyelembe véve zöld utat adhasson de ezt ugye csak akkor teheti meg, hogyha garanciákat kap, bizonyos ígéreteket kap, tehát szükség van arra, hogy az intézményi feladatát el tudja végezni. Hogyha a parlament úgy látja, hogy ez nem történhet meg, a mars túl ö, nagy, a konfliktus túl nagy, ebben az esetben meglátjuk, hogy milyen következtetéseket von ebből le a parlament. Nos, én így látom a problémát ebben a helyzetben, ebben a pillanatban. Kedves kollégák, itt van a jelentéstevő, Reimer, tessék, meg is adom a szót. Nagyon rövid leszek, elnök úr, ugyanis az alapkérdéseket már szerintem igen jól felvázolta. Szeretném leszögezni, hogy az elnökségi értekezleten eh, lefolytatott vita alapján ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a bizottság és az Európai Tanács elnöke leszállítsa az anyagokat, rendelkezésre bocsássa azokat az anyagokat, amiket kértünk. Nem engedhető meg, hogy eh, bizonyos információkat, bármiről legyen is szó, visszatartsanak akár például egy ilyen anyagot, amit a titkárság már korábban megkapott, és amelyek az egyes tagállamok esetében bizonyos engedményeket tesznek. Például itt egy 16,8 milliós összegről van szó, amihez a legutóbb egy bizonyos engedményt társítottak, és gyakorlatilag így a parlamentet nem veszik komoly tárgyaló partnernek. Én nem vagyok arra kész, hogy a tárgyalásokba belekezdjek, mielőtt a bizottságtól vagy a tanástól meg nem kapjuk a szükséges dokumentumokat. Ennek a gyakorlatnak e-, egyszer mindenkor a véget kell vetni, ez a parlamenti struktúrához nem méltó. És a pénzügyi keret többről szól, mint az egyes nemzeti külön igények teljesítése vagy visszatérítések rendszere. Arra is felhívták a figyelem, figyelmemet, hogy a számokat is még egyszer meg kellene nézni és a bizottságtól megerősítést kell várni, hogy a táblázatok konstans értékben korrektek, de folyóárakon, folyóáran nem teljesen helyesek ezek a számok. A kérdés, hogy milyen alapon vizsgáljuk ezeket az adatokat. Nagyon érdekes, hogy ezt követően milyen hivatalos anyagokat fogunk majd kapni. Még szeretnék utalni arra is, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések nem csak arról szólnak, hogy a különbséget hogyan tudjuk 960-ról 908-ra csökkenteni, és azt hiszem a probléma az messze több, mint a most kifutó keret vagy időszak végén előálló helyzet. A 8-as és a 10-es végkövetkeztetés, a tanács végkövetkeztetése kimondta, hogy arról is gondoskodni kell, hogy a kötelezettség, vállalások folyamatosan megfelelő szinten maradjanak, hogy a különbségeket a kifizetésekhez képest végre át lehessen hidalni. Tehát, hogy 908-ra tudjuk szorítani, és ez nyilvánvalóan befolyásolja a tárgyalási pozíciókat is ha az adminisztrációs fejezethez az összes intézményt besorolja a család tanács, és itt egy 5%-os csökkentést javasol. Az illetékes bizottsággal készek vagyunk megvitatni, megvizsgálni az esetleges megtakarítási lehetőségeket, de minden esetre a többi intézménynek is figyelembe kell venni, hogy a parlamentnek is van saját költségvetése, amit szintén figyelembe kell venni. Nem szabad egyoldalúan beállítani a dolgokat, ezt nem tudjuk elfogadni. Ami az eljárást illeti, helyesnek tartom, hogy márciusig egy határozatot készítsünk elő a frakciókkal, amiben a tárgyalási pozíciók és a legfontosabb kérdések szerepelnének. Itt a hagyományos témák, a rugalmasság, az egész cikluson áthúzódóan az elejétől a végéig kezdve az elhatárolások kérdése, a nagy projektek, az 1A címsor alatt ne legyenek vita tárgya, és ennek része egy kötelező felülvizsgálat is, ami a bizottságot kötelezné, és hogyha ezt nyilvánvalóan itt időközben egy új bizottság megválasztására is sor fog kerülni, és itt bizonyos kötelezettségek merülnek fel, de alapvetően egy nagyon hosszú időszak alatt a parlament számára biztosítani kell egyfajta felmondási jogot vagy lehetőséget, amennyiben a bizottság nem felel meg a kötelezettségének. Tehát az Európai Tanács végkövetkeztetéseiben ugyan szerepel a felülvizsgálat, a rugalmasság kérdése, de messze nem kielégítő módon tehát mindenféleképpen meg kell vizsgálnunk, hogy ez pontosan mit jelent majd, és hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Még kiegészítésképpen én is úgy gondolom, hogy a titkársággal megkezdett munkát folytatni kell, az elképzeléseinket az MFF-fel kapcsolatosan alaposan ki kell dolgozni, és itt nem csak a briefingről van szó, hanem hogy a megfelelő tárgyalásokon milyen álláspontot fogunk képviselni, az esetleges hiányosságokat hogyan tudjuk megoldani, és hogy milyen akadályba ütközünk a tanács részéről. Ami pedig a bontásokat illeti, hogy milyen bontást alkalmazzunk, a bizottság pár hónappal ezelőtt, 2006. februárjától egy indikatív, tájékoztatói jellegű bontást készített az egyes programokról. Ezeket meg lehet egészen a tárgyalások utolsó pillanatáig vitatni, részletezni. Természetesen egy stratégiai kérdés, hogy erre mikor kerüljön sor. Ez minden esetre egy észszerű javaslat, hogy a bontásokról is beszéljünk, költségvetési szempontból, illetve jogalkotási szempontból, ha ez erről dönteni kell, akkor a tárgyalást a lehető leghosszabb ideig nyitott, nyitva kéne tartani, hogy a mi elvárásainknak és prioritásainknak is megfeleljen a végkifejlet. Ennyit kívántam elmondani, ami pedig ha a 7 éves futamidőt illeti, itt megfelelő reformokat kell kidolgozni, és felmerül a kérdés, hogy milyen további megoldás létezik egy esetleges öt éves forgatókönyv esetében, tehát egy rövidebb időszakra vonatkozóan. És eh, ha nem tudjuk a mi számunkra a legfontosabb kérdéseket eh, eh, érvényesíteni, akkor a 7 éves időszakról kell tárgyalni. Köszönöm szépen, Iváló! Mikrofon. Egyetértek az elemzéssel, és Reimer által javasoltakkal is. Valóban a parlamentnek most lépnie kell a parlamenti, illetve a tanácsi végkövetkeztetéseket követően. További dokumentumokra, anyagokra van szükségünk, természetesen adatokra a bizottságtól, egyéb anyagokra is, de ezzel egyidejűleg ki kell dolgoznunk a parlament reagálását, aminek meg kell felelnie annak, amiről eddig beszéltünk. Először is a megállapodás szintjéről most egyelőre nem kommentálhatunk. Ugyanis itt negatív prioritások is felmerülhetnek, amit nem tudunk teljesíteni teljesen világos, hogy nem tudjuk a költségvetés összes célkitűzését teljesíteni. És minden tisztelet van rompói elnök úrnak, de azt hiszem, hogy nem volt igaza, amikor itt megpróbálta a hétfőn megvédeni a költségvetést. A tanácsal további tárgyalások tárgyát képező kérdéseket részletesen ki kell dolgoznunk. Ugyanis a tanács fel van készülve arra, hogy néhány ilyen kérdésről csak üres szavakat pufogtasson, de igazából érdemben nem akar tárgyalni. Ami pedig a rugalmasságot illeti. Ahhoz, hogy ez teljesülhessen, minősített többségre van szükség a tanácson belül. Egyrészt, másrészt pedig további forrásokra van szükség, a kifizetések tovább görgetésére, ha rugalmasságot érvényesíteni akarjuk, mert ellenkező esetben a tanács további erőfeszítéseket tesz a kifizetések visszaszorítására. Ami pedig az egész eljárást illeti, itt a költségvetési teljes kötelezettségvállalási összeget kell figyelembe venni. Itt nem csak a kifizetések szintjével kell foglalkozni az MFF-en belül, hanem a fel nem használt kötelezettségvállalásokra is. Itt óriási hiány halmozódott fel, ami nem, ami nem lehet komoly. Tehát egyrészt a kifizetések szintje fontos, és lehet, hogy a tanács úgy fog dönteni, hogy erre kitér, ezt figyelembe fogja venni, ezen kívül további részleteket kell kidolgoznunk az időközi felülvizsgálattal kapcsolatosan is. Jó lehet ez kötelező, ezt az a tagállamok bármelyike megvétózhatja a tanácsban, és ez teljesen értelmetlenné teszi az időközi felülvizsgálatot, vagy félidős felülvizsgálatot. Tehát a az eljárást kell itt áttekintenünk, hogy ezt ne blokkolhassa a tanács, mert lehet, hogy pár év múlva az egyik tagállam nemet mond, és akkor az egész folyamat megakad. Természetesen az egyes fejezeteken belüli kifizetéseket is meg kell vizsgálni a, költség, a kötelezettségvállalások tükrében. Tehát, hogyha megkapjuk a bizottság bontását, ennek ellenére meg kell vizsgálnunk az egyes jogszabály közötti felosztást is amennyiben a tanács nem hajlandó a felső határt megemelni. Ami pedig a jogalkotási alapot illeti, erre az elnök úr is, és Reimer is utalt, itt a következetességi jegyében még egyszer az MFF-et a jogi dokumentumok, a jogalkotási dokumentumokkal egységben kell figyelembe vennünk. Itt eh, a végleges megállapodás nem születhet meg az MFF-fel kapcsolatban, mindaddig, amíg az összes jogalkotási dokumentum véglegesítése meg nem történik. Az egyik lehetőség, hogy eh, legalább felsoroljuk a prioritásokat, de tisztában kell lennünk azzal, hogy ez lehet, hogy csak egy bevásárló lista lesz. A szakbizottságokkal meg kéne vitatnunk esetleg, hogy hogyan tudjuk az MFF tárgyalást összekapcsolni a jogi alappal kapcsolatos tárgyalásokkal. Úgyhogy ezt is el kell döntenünk majd a kontaktcsoporton belül. Anne Jensen, vous voulez la parole? Thank you, Chairman. Well, I... Köszönöm, elnök úr. Én is egyetértek teljes mértékben az elhangzottakkal, ami a megalapodás értékelését illeti, és ami a saját forrásokat illeti, az se jelent túl sok újdonságot. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az elv az az, hogy nincs elv, és nagyon sok belső húzakodás van inkább. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a belső saját forrásainkat napirendre tegyük és ott is tartsuk, mert hogyha e, sikerül ezt megtenni, e, tehát napirendre tenni a saját forrásokat, és, és hangot adni annak is, hogy nem arról van szó, hogy egy csomó adót bevezetnénk, amely az Európai Unió költségvetését fölfújná, hanem egy bölcsebb, átláthatóbb, méltányosabb rendszert hoznánk létre, amely nem azon alapú, hogy a tagállamok vezetői hogyan kupeckednek, hogyan húzakodnak egymással a számokat illetően, és azért azok, akik éppen választások előtt állnak, azok talán erősebben érvelnek, akik meg éppen nem állnak vezetés választások előtt, azok meg kicsit engedékenyebbek. Úgy gondolom, hogy ez nevetséges, hogy ez így zajlik. Ami az áfát illeti, volt itt egy dátum, aztán az utolsó pillanatban ez eltűnt a tárgyalási anyagokból. Ami az FTT-t illeti, ott ugye az a probléma, hogy ez megerősít és csak 11 állam szállt még be, úgyhogy nagyon sok kérdés, új kérdés vetődik fel. Ezt is meg kell beszélni házon belül, hogy szeretnénk-e azt, hogy további saját forrás jelölteket is behozunk ki a képbe, és folytatjuk ezt a vitát. Úgy gondolom, hogy az eredményeket látva valóban szükség van új saját forrás rendszerre EU-s szinten. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a parlament számára az is fontos, hogy felmérje, hogy milyen lehetőségeink vannak a saját források tekintetében nem csak az MFF-ről, a több éves költségvetésről, annak végrehajtásáról szóva, hanem azt mindent meg kell tennünk annak érdekében is, hogy biztosítsuk az átláthatóságot, a bölcs pénzkezelést a saját források tekintetében. Tehát itt plusz erőfeszítésre van szükség. És végül a frakciók nevében azt mondanám, hogy az lényeg, hogy olyan megoldást találjunk ezekre a érzékeny kérdésekre és rugalmassági kérdésekre, amely, amely megfelelő. Másrészt az a szomorú helyzet ezzel a megállapodással kapcsolatban, hogy igazándiból nem modernizálja a költségvetést olyan mértékben, mint amire mi számítottunk. És aztán itt van ez az összes nevetséges kivételezés, ez igazándiból a méreg fog a Garriga.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 amit ma elmondtunk, azt tükrözi a korábbiakat, de néhány személyes megjegyzésem azért lenne. Nevezetesen, ugye sokan beszélnek rugalmasságról, mintha ez valamiféle technikai jellegű téma lenne. Különösen annak alapján, amit a Van elnök úrra való párbeszéd során hallottunk. Minden esetre nem annyira a rugalmasságra van szó, részletesen meg kell ezt vizsgálni. ha nem akarjuk megbánni végül a dolgokat. lehetséges, hogy az egész folyamat végül nem valósul meg, mert elég egy szavazat, egy vétó ahhoz, hogy kudarcos legyen az eljárás. Úgyhogy ahhoz képest, amit eddig is tudtunk, az általános ügyek tanácsában és az Európai Tanács szintjén is, nem nagyon beszéltek valójában a saját forrásokról Igazándiból senki sem néz szembe a probléma igazi természetével. Az eljárás maga kiválóan példázza, hogy a tagállami költségvetésekből biztosított finanszírozás rendszere nem működik a továbbiakban, ez gyakorlatilag fékezi a folyamatot. Most ha megnézzük, hogy mi van a szövegben, nos, az korábbi szövegeknek az át, át a dolgozott változata, nincs áfa, nincs áfa dátum, egyfajta köd jellemzi még ezt az anyagot, úgyhogy szerintem itt komolyabb párbeszédre van szükség. És először is meg kellene néznünk azt, hogy milyen politikai elkötelezettségre van a szükség a saját források kapcsán. Ne felejtsük el, hogy gyöngült a helyzetünk, hiszen csak egyeztettünk, egyeztetési jogunk van, és csak akkor kapunk bármit is, hogyha azt össze, hozzá tudjuk kötni a több éves pénzügyi kerethez, máskülönben elfelejthetjük az egészet. A kérdés tehát az, hogy szeretnénk-e, hogyha lenne általában a saját források kapcsolatban egy úti tervünk. Ne felejtsük el, hogy ez vagy pedig csak azokkal a javaslatokkal foglalkozunk, amelyek már az asztalra kerültek, amelyeket már beterjesztettek. Nyilván vannak konkrét ügyek, mint az ÁFA dátum, de alapvetően politikai megállapodásra lenne szükség a parlament és a tanács között eh, az általánosság szintjén eh, az saját forrásokról. Itt azonban feltétlenül felmerül, hogy akkor egy úti tervet kell elfogadnunk határidőkkel. Eh, és ugye figyelni kell arra, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha a tanács azt mondja, hogy de hiszen nekünk csak egyeztetési jogunk van. Köszönöm, Zsuluk. Egy megjegyzés még a rugalmassággal kapcsolatban. Múlt héten a francia nemzetgyűlésben a francia kormány beszámolóját hallgathattam meg. az Európa Tanács eredményével kapcsolatban, és több országból is kaptam jelentést Még egyszer mondom, tehát az Európai Tanács eredményeivel kapcsolatban, és hogyha mindenkinek a beszámolóit összefésüljük, az összes kormányét, akkor nagyjából az a helyzet, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, az európai költségvetés csökken, azonban az én országom hozzájárulása növekszik. Ezért a múlt héten küldtem egy levelet Eh, Rampoly úrnak. Eh, önök látták ezt a levelet. És azt írtam, hogy ugyanaz az információ kell nekünk is, mint amit a tanács megkap. Máskülönben nem tudjuk elemezni az Európai Tanács döntéseinek a következményeit. konkrét országonként nyilatkozatokra van szükség, milyen dossziékon dolgoztak? Mert nyilvánvalóan nem ugyanazokon a dossziékon dolgoznak, mint mi. Ők egyesével nézték meg az egyes országokat, nekünk pedig szükségünk van ezekre a dokumentumokra. Erről ma délután beszélni fogom hogy Lewandowski biztos úrral. És amíg ez az információ nem áll rendelkezésünkre, amíg kevésbé vagyunk informáltak, tájékoztatottak, tájékozottak, mint a tanács, addig nem érhetünk el jelentős sikereket. Másrészt eh, a franciaországi prezentációban az is elhangzott, hogy igen, a számok összege nem túlságosan pozitív összességében, amikor hogy az európai programok finanszírozásáról van szó, azonban van egy olyan bekezdés is, amely azt mondja, hogy ruga, maximális rugalmasságra van szükség. Ez az Európai Parlamenthez köthető. ahol további 50 milliárdról lehet szó, ami teljesen új helyzetet idézhet elő, de hogy ezt az adatot honnan vették, arról fogalma sincs. Nyilvánvaló, hogy a rugalmasságnak nagyon sok vonatkozása van. Lehet rugalmasság a plafonon fölül, lehet rugalmasság a főcímek között, vagy alacsonyabb szinten. De hogyha mozgástérről beszélünk, akkor két különböző szintje van ennek az első, az, hogy képesek legyünk felhasználni és megtartani a fölösleget, illetve azokban az években, amikor fölösleg van, akkor ezt meg tudjuk tartani. Mert hogyha túlságosan alacsonyan túlságosan alacsonyan határoljuk meg a költségvetést, akkor ugye egészen más a helyzet, ez 2012-ben. Tehát ezek a költségvetés, illetve a plafon közötti marzsok kategóriánként ezek igenis fontos szerepet játszanak, és hogyha megnézzük, hogy mi történt 2007 és 2013 között, akkor azt látjuk, hogy nem használtuk fel De persze, javítsanak én nincs igazam. Azt hiszem, hogy 10 milliárd összegben volt szó cél erő, előirányzatokról. Ugyanakkor 66 milliárd helyett, tehát 66 milliárdról beszélünk olyan kifizetésekben, amelyek nem kerültek felhasználásra. És hogyha a kifizetéseket az elkötelezettségekkel összehasonlítjuk, akkor csak 84% volt a felhasználási arány. Korábban ez 95% volt. És végül a módosítás 84%-os, ezért van itt hiány a kifizetések terén, és fontos figyelembe venni a, a, 2013-as költségvetést, hogy világos alapunk legyen, eh, amikor neki megyünk a 2014-2020-as időszaknak. Nos, hogyha két, a 2007-2013-as költségvetésben volt némi beépített rugalmasság, ahol az esetleg el nem költött pénzeket eh, N évben el nem költött pénz, az N plusz egy évben el lehet költeni, akkor itt ugye elég egyszerű eljárás lenne ez. És ebben az esetben sokkal jelentősen több pénzünk lenne. Ez az egyik lehetőség, amit át kellene gondolnunk a jövő szempontjából. Tehát mindenképpen szükség van bizonyos tárgyalási mozgástérre. Ha azonban a rugalmasság továbbra is egyhangú módon kerül elfogadásra, ahogy a tanácsjogi szolgálata ezt eh, szorgalmazta, nevezetesen a GDP 3%-ának a mozgósítására utalok. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani ezért a munkáért. Nagyon fontos tudnunk, hogy pontosan mi is az eljárás, és hogy is fog a következő néhány hónapban és hétben, hétben és hónapban a parlament dönteni. A két jelentéstevő véleménye igen fontos, Ivajló Káfin úr és Vöge úré eh, rendkívül fontosak eh, minden ponton. Nos, mi kell ahhoz, hogy egy költségvetés jó legyen? Eh, előreláthatónak, kiszámíthatónak kell lennie, megfelelő ilyen fenntarthatónak kell lennie, és azokhoz a gazdasági és társadalmi célokhoz kell vezetnie, amelyek E, miatt megéri e, ezt a költségvetést elköteni. Nos, úgy gondolom, hogy a tanács azért jött létre, e, hogy az ott ülő racionális lények együtt döntsenek, ezért nyilvánvaló, hogy nekik is 27 tagállam közös költségvetését észszerűen kell elfogadniuk. A akár csak az Európai Parlamentben. Ez egy fontos ügy, fontos, hogy parlamentként nem csak nekünk feladatunk az európai polgárok védelme, hanem három intézmény közötti, három különböző intézmény közötti érdek különbségek összehangolásában is szerepet kell játszanunk. Nos, a bizottság olyan politikai célokat tűzött ki, amelyekhez forrásokat is rendelt múlt február 8-án, ugyanakkor tudjuk, hogy ezeket a célokat nem lehet teljes mértékben elérni. Ezért alternatív finanszírozási módokat kell találnunk a helyzet megoldására. Az egyik az az lehet, hogyha a jelenlegi pénzügyi perspektívákat módosítjuk, Nyilván erre még lesz időnk a következő üléseken. Másrészt e, néhány felszólaló már említette, hogy jobban kellene alkalmazni a, tehát jobban figyelnünk kellene a megvalósítás módjára, és nem, nem elsősorban csak a számokra. E, hiszen a különböző kategóriák között rugalmassággal is sok mindent elérhetünk. Lehet, hogy a rugalmas eszközök erősítése a kölcsönhatási kereken kívül is segíthet. Vannak összegek, amelyeket egyik évről át lehetne vinni a másikra. Ugye a több éves pénzügyi keret nem egy merev dolog. Hét évet kell leszabályoznia a tanácsi egyhangúság elvének, tehát egyhangú szavazás elvének a szerepét át kell gondolni, főleg most Lisszabon után, a saját források tekintetében, azon gondolatok mentén, amelyeket a két jelentéstevő már meghatározott. És ugye további intézkedésekre is szükség lehet, amelyekről mi, mint Költségvetési Szakbizottság is állást tudunk majd foglalni. De mindenek nem sok értelme lenne akkor, hogyha a tanács 2014-ben eh, eh, nem teljesíteni azokat az ígéreteit, amelyeket eh, korábban megtett. Úgyhogy lesz miről beszélni a következő néhány hónapban meghozandó döntések kapcsán. Alexander Alvaro. Alexander Álvaro. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Németül szólok. Teljesen őrület, hogy mindig más eredményeket várunk. Néha az a benyomásom, hogy a parlament mindig ugyanúgy viselkedik a tanácssal szemben. És fenyegetéssel él, de aztán nem teljesül a megállapodás. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet tekinteni, hogy a parlament ezt figyelmen kívül hagyja. Teljesen egyértelmű, hogyha egy megállapodást aláírunk, akkor ezt teljesítsük 2012 13 11 ben is ezt láttuk, hogy gyakorlatilag a, par, a papíron rögzítettek nem teljesültek. És ugyanezt kell figyelembe venni az MFF kapcsán is. Itt tényleges, valós tárgyalásokra kell, hogy sor kerüljön a parlament és a tanács között, és ezt a frakcióvezetők, illetve az előadók is elmondták. Megfelelő fenyegetéssel kell élni, és komolyan kell venni azt is, hogy vétóval is lehet élni. És akkor gyakorlatilag az utolsó pillanatban lehet előállni azzal, hogy ez az MOU nem 7 évre érvényes. Az éves költségvetések is fontosak, de a többéves pénzügyi keret nem csak arról szól, hogy hány milliárdot osztunk szét, hanem meghatározza az EU fejlődési irányát is, hogy hol tartunk majd 7 év múlva, és hol teljesítettünk jól, hol teljesítettünk alul. Tehát fel kell vetni a kérdést, hogy amikor a tanács az 1A, 1B-ben gyakorlatilag mindig zsarolt minket, és politikai kérdést csinált ezekből. Mi történik ugyanakkor a kutatási programokkal, a KKV-k programjával, amelyek mindig is rosszabbul jártak? Szinten tartsuk a kapot, és gyakorlatilag ez a jövőkép, amit elképzelünk az EU számára a globális versenyben. Tehát nem lenne talán észszerűbb az egyes források átcsoportosítás is figyelembe venni az egyes és a kettes fejezetben. És nem lenne helyesebb egy olyan sínre állítani az EU-t, ami a jövőbe mutat, és nem csak a status quo-t kívánja megőrizni. Ez nagyon fontos, és ez legalább ennyire fontos a jövő generációk számára is, és más szempontból is megvizsgálni az eszközök felosztását a globális versenyre tekintettel. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a parlamentnek foglalkoznia kelljen azzal a kérdéssel, hogy a kötelezettségvállalások esetén 960-ról van szó, a kifizetéseknél 908-ról gyakorlatilag eh, úgy fest a kép, hogy semmit nem tanultunk eh, a költségvetési hiányokból. Voltak olyan programok, amelyek teljesen eh, forráshiányosak voltak, szemben azzal, amit a parlament a szerződésből fakadóan megtehet. Itt gyakorlatilag a költségvetés úgy alakul, hogy mit kell elköltenünk. és ezen kívül kerülhetnek szóba egyéb kérdések. Ami az átfogó rugalmasságot illeti, Böge kollega utalt erre, itt figyelembe kell venni, milyen egyéb programokat akarunk még figyelembe venni. Ha Európa jövőjéről gondolkodunk, és megnézzük a költségvetési deficiteket, hogyan osztjuk fel a forrásokat, Elég furcsa, hogy a Lisszaboni stratégia miért vallott kudarcot, és a 2020-as stratégia is úgy tűnik, hogy fenyeget ilyesmivel, akkor, és ez a személyes véleményem, a frakció még nem döntött erről, három éve már vizsgáltuk ezeket az oka, ö, okokat, és egyszer és mindenkorra a fenyegetéseket le kell állítani, és azt kérem, hogy a szakbizottság egyértelmű üzenetet adjon, hogy a tagállamok ilyen irányú javaslatait visszautasítja, ugyanis ezek nem jövőbe mutatóak. Egyrészt ezzel a költségvetési hiányok húzódnak tovább, teljesen biztos, hogy nem a kormányok döntenek arról, hogy itt a következő hét évben mi történjen. Köszönöm szépen, kedves kollégám! Valóban azok között, akik 2005-ben ott voltak állam és kormányfők, azt hiszem, hogy csak két túlélő van a miniszterek szintjén, illetve az állam és kormányfők között, ugye Merkel asszony, aki 2005-ben és Juncker, <laughs> Juncker miniszterelnök, aki viszont már amióta az eszemet tudom, ott van, úgyhogy ő nélküle nem is létezik a tanács. Úgyhogy valóban minden másra az ők utódaik döntöttek el, úgyhogy ez tényleg elképesztő. Statisztikailag az európai képviselők felét újra, állítják, újra választják, de az, szinte az egész Európai Bizottságot újra fogják választani, vagy kinevezni, és és számos állam és kormányfő jövőre már nem lesz a székében. is képviselő következik. I think I was one of... Azt hiszem, hogy én azon kevesek közé tartozom, akik az előzetes politikokat átszámolták, ugyanis nincs fegyverünk a kézben, amivel harcba tudunk szállni. Ha reálisak, reálisak akarunk maradni, akkor azt hiszem, hogy nincs komoly lehetőségünk arra, hogy az átfogó számokon változtassunk. De ha ezt nem tudjuk megtenni, akkor mennyire észszerű tudjuk ezeket a számokat megmagyarázni, illetve jóváhagyni. Ezt most szeretném egy kicsikét elmagyarázni. A költségvetés csökkentése egy érzelmi kérdésként merült fel. Ennek sem gazdasági, sem makroökonómiai, sem fiskális oka nincsen. A költségvetés 5%-os növelése szintén érzelmi kérdésként merült fel, ugyanis ezt sem lehet megfelelően megalapozni. Viszont két dolgot megtehetünk. A költség, kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti 50 milliós különbség szerintem a kohéziós politikából fakad, ugyanis az M plusz 3-as lehetővé teszi, hogy a következő MFF-re húzódjanak át kifizetések. És ennek idén is jeleit látjuk, ugyanis 60 milliót fizetünk, fizethetünk ki idén, de ez erre nincsen kellő mars. Tehát itt új forrásokat kéne bevonni, de ez sem reális. Tegnap találkoztunk a DG Regi képviselőivel, és 5%-ról 7%-ra emelik a teljesítmény tartalékot, ami pedig azt jelenti, hogy három év múlva nem tervezik folyosítani ezt az összeget, azon az alapon, hogy a nem jól teljesítő tagállamok nem kapnak további forrásokat, és ez az összeg áthúzódik a következő időszakra, és ettől a helyzet tovább romlik csak. Második dolog. Óvatosnak kell lennünk itt a szakbizottságunkon belül és más bizottságokban is, például a regionális bizottságban. Én a trialógusban részt vettem, és azt az útmutatót kaptuk, hogy mi a végeredményre figyeljünk oda, tehát arra az összegre, amit felosztanak, mint ahogy az elnök is igen helyesen elmondta. Most megvannak ezek a számok, ezeket kell átültetni a jogszabályokba, és itt egy komoly problémát látok. A kohézió lényege a régiók támogatása volt. Viszont az éjszakában nyúló alkudozás ami 12,85 milliárd, ez 3,7%-a a GDP-nek, ez, ez az alkutárgya. Gyakorlatilag nincs olyan régió, illetve vannak periférikus régiók, amelyek kapnak pénzt Lengyelországban, más országokban. Ezek nemzeti borítékba tartozó összegek. Tehát 12%-ot kapnak a tagállamok. A régiók pedig most felteszik a kérdést, hogy ők most kevésbé fejlett régiók, vagy átmeneti régiók. Madeira is nem régiben feltette a kérdést, hogy most kap-e pénzt, vagy nem. Ugyanis Portugália is kapott bizonyos összegeket az éjszakai alku során, de hogy ebből Madeirára mennyi jut, azt senki nem tudja. Tehát azt hiszem, hogy ez a legnagyobb probléma. Ha például a vidékfejlesztésről beszélünk, itt az éjszakai alkú során 5,5 millió, milliárddal többet ítéltek oda, amiből következően lehet, hogy az egyfőre első összeg lényegesen csökkenni, csökkenni fog. Tehát ez mind politikai alkú eredménye, és a különböző szakbizottságoknak ezt az eredményt kell valahogy úgy gyúrniuk, hogy ebből hogyan ö, tudják megvalósítani a tényleges kohéziós célkitűzéseket. És még egy dolgot szeretnék elmondani. Én úgy látom, és nagyon pontosnak kell lenni az idei költségvetés módosító, módosítással, ugyanis ezt valahogy össze kéne kapcsolni az MFF-fel kapcsolatos döntéssel. Ha azt mondjuk, hogy most elvégezzük azt, amit 2012-ben nem végeztünk el, most felejtsük el a megállapodást, az a teljes összeg áthúzódik a következő MFF-re. Ettől viszont a jelenlegi helyzet is teljesen másképp fog festeni. És tényszerű választ kell adnunk arra, hogy a kötelezettségvállalások és a kifizetések közötti különbséget egyáltalán nem akarjuk fedezni. Tehát a 2008 lesz a valós kép, és nem a, illetve a 900, 908 lesz a valós kép, és nem a 960. még néhány pozitívumot is. A 37 százalékban vannak pluszok, ami a költségvetést illeti. A pluszok vannak az állampolgársági fejezetben, és az administratív költségekben is, de természetesen itt számolnunk kell azzal, hogy Horvátország csatlakozik, a képviselők személye is változni fog, de végül is ez mind ránk fog hárulni, ha itt az egyéb járandóságainkért szállunk síkra. Most nem akarok itt részletekbe bocsátkozni. Teljesen világos, hogy egyes tagállamokban egy hét múlva választások lesznek, és nyilvánvalóan fel akarják mutatni, hogy a kohéziós politikára forrásokat kaptak. Ugyanakkor vannak nagyon gazdag északi országok, akik szintén kapnak pluszokat, ha bár nem is túl magas összegben. Tehát ennyit a politikai alkúról, és ezzel szembeszállni nem könnyű, minden esetre meg kell próbálnunk valami észszerű formába önteni ezeket a számokat, hogy ezt meg tudjuk-e tenni vagy sem. Ez nyilván a jogászoktól is függ. Remarque extrêmement intéressant. Köszönöm. Nagyon, nagyon érdekes hozzászólás volt ez. Két dolog. Az egyik, ami a jelentéstevőnek szól. Van itt egy, egy lista. Milyen ajándékokat vagy ígéreteket tettek egyes országoknak annak, ér, annak érdekében, hogy hogy egy hangú döntésre jussanak, 23-24 ország is külön ígéretet kapott regionális politika, kohézió, vidékfejlesztés, mezőgazdaság terén általában el tudom képzelni, hogy legyen egy hatodik fejezet a költségvetésben, a borravaló címen. Borravaló lenne a neve ennek a fejezetnek. És uh, ugye kérhetnénk, hogy a parlament is vegyen ebben részt. Na most komolyabbra fordítva a szót, hogyha a parlament szeretné gyakorolni a hatalmát, és a jogszabály alkotó feladatok esetében mondjuk hirtelen két milliárd euróval többet adnánk egy bizonyos országnak, akármilyen címen, európai tanácsi következetésekben szerepelnek 2 milliárd, 100 millió, 1 milliárd 200 ezer, stb. stb. ennek az országnak, meg ennek az országnak. De mire? Hát ez teljes mértékben önkényes. Ez, ez, ez, ez, ez királyi gesztus ilyen kegyeket gyakorolni. Ha én lennék Schulz elnök, akkor ezt mindenképpen szóvá tenném ezt a rendkívül szomorú megjegyzést. Ott van Van Rampoy, aki, aki osztogatja a pénzt. De hát nem lehet olyan pénzt osztogatni, amit nem szedtünk be. és, és, és ki garantálja azt, hogy ezeknek az országoknak szükségük van erre a pénzre. Minden ország nak jogot kell biztosítani arra, hogy azokból az összegekből részesüljön. És hogyha ma azt mondjuk, hogy ez az ország ennyi pénzt kap, akkor mi lesz három és négy év múlva? Mert mondjuk csökken a csökken mondjuk az ifjúsági munkanélküliség, mert nagyon jó munkát végeztek a kormányban, akkor majd kevesebb pénzt fog kapni ez az ország. Erre kíváncsi vagyok. Tehát, hogyha szeretnénk a feladatunkat végezni, és meg akarjuk nézni, hogy melyek a kritériumok ehhez, akkor meg kell nézni a jogi alapot. Ha megnézzük a jogi alapot, akkor lehet, hogy hogy növekszik majd a, a jogosultaknak az aránya, vagy akár csökkenhet is. Csak azt szeretném, hogy láss, lássák a kollégák, hogy ez a folyamat, ez a költségvetési keret eh, eldöntésének a folyamata mennyire arhaikus, mennyire nem demokratikus és mennyire elfogadhatatlan. Meg kellene változtatni eh, ezt azonnal a következő jogszabály eh, vagy szerződés módosításkor. De most egyelőre a feladatunk az az, ami a demokratikus működésből adódik, az a szerződésnek a betű szerinti alkalmazása. Objektív kritériumok alapján, nem pedig az alapján, hogy azok, akik az asztal körül ülnek éjszaka a közepén, azoknak osztogassunk ilyen meg olyan összegeket. Tehát ez történt február 13-a éjszakáján. Valójában a demokratikus rendszer így működik, mint ahogy ez azon az éjszakán működött? Fernández úr. Eh, <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nos, elrettentett engem, amikor a Rampoly úr azt mondta, hogy a költség, a nemzeti költségvetések szenvednek a költségvetés csökkentésétől, és hogy ugyanígy az európai költségvetések is csökkennie kell. Nos, európai eh, Rampoly úr nem értette meg, hogy milyen lényeg Európának, és ez engem megdöbbent. Ami az összegeket, mennyiségeket, számokat, hiteleket eh, illeti, nagyon fontos, hogy tudjuk teljes mértékben, hogy mi is az éves frissítés ezeknek az adatoknak. Hogyha két százalékról van szó, akkor az melyik politikát illeti és melyik eh, rubrikába esik. Ha megnézem a 2011-es adatokat a 2014-es adatokkal, nem biztos, hogy az adatok összehasonlíthatóak Amit a tanács jóvá hagyott és javasol, az ugye 2011-re alapú, és itt felismerül a kérdésem, mit jelent az, az éves 200%-os aktualizálás? Minden rubrikára vonatkozik ez? A kohéziós alap, a kohéziós politika, amelynek értelemben minden ország kap valamennyi pénzt, a, e, itt Ugye 2004 óta e, e, futnak ezek az összegek, most 2013-ban, hogy lehet ezeket összehasonlítani? Hogy hasonlítják ezt mondjuk 2011-es e, árakkal? És nyilván a megoldás az a rugalmasság lenne, egy széles értelemben, nagyon széles értelemben. Az merül föl bennem, hogy a tanács nagyon üzen, erős üzenetet fogalmazott meg, minden csökken. Úgy gondolom, hogy itt nagyjából két milliárd euró a mozgástörünk, hogyha növelni akarjuk az éves költségvetést, akkor szükségünk van valamire, ami ezt a feladatot el tudja látni. Valami amiről minősített többséggel lehet szavazni. Más dolog. Egyetértek azzal, hogy a kifizetési kötelezettségvállalásoknak meg kell felelnie az egyéb kötelezettségvállalásoknak. És ha megnézzük a bizottsági javaslatokat, az ott lévő számokat, nos, nagyon furcsa hogy eh, a bizottság eh, javaslata egészen mást mond, mint a tanácsi. Hogy fog ez így működni? Valamilyen módon ezeket össze kéne fésülni. Máskülönben lesz itt egy szakadék. Ugye itt vannak a 2020-as célok, és kell egy költségvetés, ami ezeket a célokat teljesíti. Abban mindannyian egyetértünk, hogy a célokat nem lehet a jelenlegi pénzekkel teljesíteni. Kérdés, hogy meg akarjuk-e tartani ezeket a célkötőzéseket, vagy azt mondjuk, hogy a stratégia e, kimúlt. És ha megnézzük a mostani több éves pénzügyi keretet, akkor akkor frissítjük ezt, vagy azt mondjuk, hogy nem akarjuk elérni eh, ezeket a célokat. Úgy gondolom, hogy a 2020-as határidő, eh, a 2020-as stratégia egy tisztességes stratégia, de meg kell nyilatkozni, hogy teljesíteni akarjuk ezeket a célokat, vagy nem. És hogyha nem mindet, akkor melyek azok, amelyeket teljesíteni akarnak. Végül úgy gondolom, felvetették ugye eh, Portugáliát ezzel az 5%-kal kapcsolatban. a többi versi keret 5%-os növelése, ez egy eléggé érzelmi kérdés, hiszen ez, ez azért elég nagy összeg, és mindenféleképpen fontos, hogy méltányosan osszuk el ezt a szöveget, nem Madeira vagy Lisszabonban menjen a pénz, amelyek a leggazdagabb területek egyébként is Fontos, hogy a pénzt méltányosan e, osszuk el és költsük el. Hiszen 450 millió megy a szegénye területekre. Ez méltányosnak tűnik. De amikor ugye e, tippekről és ajándékokról beszélünk, akkor itt nem csak a ajándékokról van szó, e, azonban a nagy visszatérítésekre is beszélni, szót kell fordítanunk. sok országnak kapunk egy általános összeget, de nem kapjuk meg a valós összegeket. Köszönöm szépen, kedves kollégám. Pontosan ez a nagy ajándékoknak a célja. Erről írtam Fernampolynak és Barózónak. Tudniuk kell azt, hogy még eddig hivatalosan nem válaszoltak, de nem hivatalosan. Az Európai Bizottság azt mondták, hogy az Európai Tanács elnökének a feladata, hogy megadja a számokat, ők pedig azt mondták, hogy az Európai Bizottság elnökének a feladata, hogy megadják a számokat. Úgyhogy kezdünk tárgyalásokat folytatni arról, hogy kitől kapjuk meg a számokat. Derek szeretne hozzászólni, de már nem látom. De itt van, itt van, tessék. szélső bal fele húzódott el. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól tartok, hogy a tanács úgy látja, hogy az Európai Parlament egy gyenge intézmény, és lehet, hogy egy kicsit egyértelműbb álláspontot kellett volna elfoglalnunk az, az éves költségvetési tárgyalásokban, akkor lehet, hogy jobban észrevettek volna bennünket, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan dolog van, amiben aggód, amivel kapcsolatban aggódhatunk, a Connecting Europe terület, illetve a szociális fejlesztés, vidékfejlesztés, egyéb témák, ezeket választotta ki a tanács, hát ezek aggasztó döntések. 19 milliárd euróról van szó, Ennyi, e, ilyen kenő, ennyi kenőpénzt fizettek ki, bizonyos politikák, vidékfejlesztés és egyéb politikák végrehajtása során, tehát gyakorlatilag egyes tagállamokat megvásárolták ezekkel a pénzekkel. A Érdekes, hogy a kollégák nem az Egyesült Királysági visszatérítésről beszélnek, mert más országok hasonló ajándékokat kaptak. Aztán ez is aggaszt, hogy a kohéziós politika 30 milliárd eurós szinten van, azt gondolom, hogy ezek a kurtítások valódi következményekkel járnak az egyes tagállamokban. Nálunk például kalkulációt, a Veszi kormányban kalkulálták, kikalkulálták azt, hogy a kohéziós politikában 20 millióval kevesebb pénz fog rendelkezésre állni, és azt gondolom, hogy a Skót kormány is elkészítette ezt a kalkulációt, és ők azt mondták, hogy 300 millió fonttal kevesebbet fognak kapni jövőre a kurtítások miatt. Nos, mi a helyzet ezzel? Azt hiszem, hogy minden kollega tudja, hogy nagyon nehéz, ha csak nem lehetetlen a tanácsot meggyőzni arról, hogy magasabb költségvetésben állapodjanak meg. Úgyhogy azt hiszem, hogy igyekeznek kiegyensúlyozottá és tenni azt a költségvetést, és ezt érik el ezekkel az ajándékokkal. Aztán a jogszabályalkotó csomag úgy tűnik, hogy elfelejtették, hogy együtt döntést kell alkalmazni a rendeletekkel kapcsolatban. Például a kohéziós politikával kapcsolatban elhangzott, hogy a makrogazdasági feltételességet kell alkalmazni. Aztán azt mondták, hogy tartalékot akarnak teljesítési tartalékot akarnak eh, képezni, és ezt 5-ről 7 százalékra eh, emelték, és ezt a eh, tartalékot az MFF vége felé fogják majd kifizetni. Nem értem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy értik-e, hogy ez milyen problémákhoz vezet. Tehát összességében azt hiszem, hogy a parlament próbált itt valamit javítani a helyzeten. Ez egy kulcsfontosságú pillanat a parlament számára. Ez az első MFF a Lisszaboni szerződés után, és ez precedens értékű lesz a jövőbeni tárgyalásokra. Itt a parlamentnek folyam, ezt komolyan kell vennie, mert különben nem fognak minket komolyan venni a jövőben, Herzog tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami a nyilatkozatot illeti, elolvastam a ma délelő, délelőtti újságokat, Van Rompuy találkozott a, a frakcióvezetőkkel, és még a baloldali újságokból is kiderült, az derül ki, hogy Van Rompuy egy a jó fej, és a parlamentiek meg a rossz fejek. Azt hiszem, hogy jobban kellene kommunikálni, hogy ki a jó fej és ki a rossz fej. Ha megnézem magyarországi helyzetet, a magyar parlamenti képviselők azt mondták, hogy aki nem szavazza meg ezt a csodálatos többéves pénzügyi keretet, azok árulók. Nos, nagyon fontos azonban, hogy többségében kövessük ezt, a, ezt az álláspontot, amelyet megfogalmaztuk. Ezek, az, ezek a furcsa karácsonyi ajándékokkal kapcsolatban is a többség álláspontot fenn kell tartani. Én az egy a jelentéstevője vagyok, nem csak a kifizetések és a kötelezettségvállalások között van ellentmondás, hanem sokkal nagyobb pénzak van az aláírt nemzetközi szerződések, és például az ITER-rel kapcsolatos teljesítések között. És ez egy sokkal nagyobb pénzak, és ezt most valahogy meg kell emésztenünk. A nagy kérdés az az, hogy a kutatásfejlesztést feladjuk-e, vagy mit csinálunk. Fontos tehát tudnunk, hogy nagy Hiszen itt teljesítési feladataink vannak, és ezek nagyon-nagyon messze vannak a kifizetéstől. Végül lehet, hogy olyan stratégiát kell választanunk, hogy az Európai Parlamentnek bizonyos prioritásait kell kiválasztanunk, választhatunk projekteket, költségvetési sorokat, tehát az alapján, hogy a parlamentnek mik a prioritásai, nem pedig csak a főszegről beszélni. Köszönöm, Edith. Ami az erős nyomást illeti, amely alatt vagyunk már két hete, és, és azok a vádaskodások, amelyek esetleg hát titkolt néha meg, vagy, vagy elkasírozott, néha pedig nyílt módon folya, valósulnak meg, mely szerint milyen retardáltak vagyunk, hogy, hogy, hogy ilyen hisz, történelmi egyezmény útjába állunk. Nos, ne felejtsük el, hogyha nem sikerül megegyezni az előző, végre, az előző ciklus vége előtt, erre van lehetőség, semmi probléma, ez szerepel a szabályokban, és hogyha nem sikerül megállapodnunk 13-ára, 2013. decemberére, arra is megvan a feladat, megvan a szabály. Az egyetlen dolog, ami történik, az az, hogy a 2013-as plafon, ez érvényes 2014-ben. És 2014-ben e, lesznek a választások, és a pártok e, bemutatják a program, programjukat, e, és elmondják majd, hogy kit választanának Európai Bizottsági elnöknek, stb. stb. És akkor ki fogja ezt finanszírozni. Egy új többség lesz a parlamentben, új parlamenti elnök, új tanácsi elnök, új bizottsági elnök, és ők döntenek majd az Európai e, Uniós költségvetésről az elkövetkezendő időszakra. Tehát nem katasztrófa ez. Tehát nem szabad ezeknek a ennek a nyomásnak engedni, hogy hogy igét, igent kell mondani erre a csodálatos történelmi lehetőségre, mert különben e, megfosztjátok magatokat a pénztől. Ez nem így van. Ez nem így van, mert bizonyos jogi szabályok alapján, amelyekről nem tájékoztatott megfelelően, megfelelően az Európai Bizottság, és majd erről meg fogjuk kérdezni Lewandowskit. Nos, ez elfogadhatatlan, mert hogyha nem, azt mondják, azt mondják, hogy ha az MFF-fel nem értünk egyet, akkor nem lehet nem lehet a programokat tovább folytatni, akkor megakadnak a programok, programok stb. stb. Ez nem igaz. Ez egyáltalán nem igaz. Semmi probléma nincsen, a jelenlegi programot kell meghosszabbítani. Persze ezzel, ezzel most nem lehet gyors változtatást elérni. De most, hogyha megnézzük a mezőgazdasági politikát, lehet új politikát folytatni az eddigi számok alapján. Ennek semmi, ez semmi probléma. Ez meg, ezt meg lehet csinálni, ez csak egy minimális politikai szándék kell ehhez. Ha azonban az más cél nincsen, mint az, hogy iz, izomból elfogadtassa a tanács ezt, a, ezt az egyezményt, hát akkor jó, persze, akkor ilyen következtetésekre jutnak. A folyosói konverzációk, beszélgetések meg a célja az, hogy a kollégákat nyomás alá helyezzék. Jó, Jan Mulder következik. Thank you, Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat beszélhetünk arról, amit meg kell változtatnunk. Ugyanakkor e, olyan partnerrel állunk szembe e, a tanácsal, amely nem túlságosan tiszteli a parlamentet, ez egyértelmű. Hogyha megnézzük a legutóbbi intézményközi megalapodást, akkor azt hiszem, hogy a legfontosabb ügyekben a tanács gyakorlatilag csak a száját jártotta, mi meg elfogadtuk elfogadtuk, hogy az elmúlt, vagy a legutóbbi nem intézményközi megalapodást figyelmen kívül hagyták, és ezt ők is tudják. Ha megnézzük, megnézzük a mostani általános helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a megállapodás népszerű a közvélemény eh, szemében, mert először látja a közvélemény az, hogy csökken a költségvetés. És legalábbis az én országomban ez a népszerű dolog. Úgyhogy még egyszer fel kell a kérdésnek a bizottságnak, hogy hány tagállam teszi meg ugyanezt a saját tagállami költségvetésével. Lewandowski úr azt mondta, hogy 24 a 27 tagállamból, 2013-ra növelte a költségvetését, úgyhogy szeretném a pontos adatokat látni ezzel kapcsolatban, hogy leránthassuk a leplet a blöfjükről. Mert ha ez így van, akkor az elfogadhatatlan, elfogadhatatlan, hogy a tagállamok, a bizottság arra kényszeríti a tagállamokat, hogy hiányosolják a költségvetésüket, a tagállamok viszont ezzel pont ellentétes értelemben lépnek. Hogyha a tagállamok szeretnék kiegyensúlyozni a saját költségvetésüket, akkor a bizottság és erre kell késztetniük, ráadásul az alapszerződés is ezt mondja. Tehát pontosan látnunk kell, hogy meddig tudjuk a kötelezettségeinket teljesíteni, nem szabad olyan helyzetbe kerülnünk, mint 2013-ban, amikor még mindig 60 milliárdot ki kell fizetni 2012 vonatkozásában emiatt érdekes lesz, hogy mennyire megbízható lesz majd, mennyire lesz majd megbízható a tanács, hiszen a ciprusi elnökség plenárisan bólogattak, amikor a parlament elnöke megkérte őket, hogy hogy tudnak-e friss pénzt hozni 2013-ban ennek a 60 milliárdos jutnak a betöltésére akkor bólogattak bizony, és nagyon érdekelne, hogy Levenoszki úr ma délután erre mit válaszol majd. A tanács figyelmen kívül hagyja a parlamentet, nem veszi számba egyáltalán a parlamentet, morzsákkal szúrja ki a szemünket, ez a helyzet. Számomra a legfontosabb a kiegyensúlyozott költségvetés, következő évekre nem lehet deficit, ezért minden rugalmassági formát támogatok, az éves maradványok átvitelét, eh, és így tovább. Ez fontos dolog. Ugyanakkor rugalmaz, ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy két év után áttekintésre kerüljön sor. Nem fogadható el az, hogy egy ilyen kivételes költségvetés idején, ilyen válságban ne legyen az új parlamentnek, az új bizottságnak lehetősége átgondolni a dolgokat. Tehát 2013-ban valamikor kell egy eh, áttekintés, hiszen a következő választás ugye 2019-ben lesz, majd minden választás idején az az egyik kérdés, hogy hogy kötjük el a pénzt, azt hiszem, hogy ez jó dolog. Számomra az is fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen rettenetes a helyzet az Európai Számvevőszék ugyanis negatív véleményt eh, fogalmazott meg a pénz elköltésével kapcsolatban, és elsősorban ez a tagállamok általi költség, hiszen költekezés, hiszen a tagállamok 80, pontosabban a pénzek 80 százalékát a tagállamok költik el. 2003 óta a parlament hogy a parlament azt kéri, hogy, eh, hogy valami politikai felelősségvállalás itt legyen, ez is népszerű kell, hogy legyen a közvélemény szemében. Nem küldekezhetnek a tagállamok kontroll nélkül. És végül nem tudom, hogy ez mikor fog, ez mikor lesz majd fontos, de plegykák vannak arról, hogy titkos szavazásra kerül sor. Ez egy nagyon-nagyon nagy mértékben politikai kérdés, és itt minden képviselőnek eh, vállalnia kell azt, hogy hogy szavazott, akkor is, hogyha ellenzi, vagy akkor is, hogyha támogatja. úgy gondolom, hogy egy demokráciát építünk, minden képviselőnek felelősnek kell lennie az a kapcsolatban, ahogyan szavaz. Köszönöm, Jan, teljes mértékben egyetértek ezzel az utolsó megjegyzéseddel. Nem lehet egyik oldalról kritizálni azt, hogy a tanács hogyan dolgozott, és, és eh, elutasítani azt, hogy, eh, hogy közkincsét tegyék a dokumentumokat, amelyek alapján dolgoznak, de magunk részéről pedig nem gondoskodni az átláthatóságról. De az a konferenciája az, amelyik majd erről dönt. kuba következik. Köszönöm, elnök úr, nagyon rövid leszek, mert elég régóta vitatkozunk már, vitázunk már, nagyon érdekes dolgokat vetettek fel a kollégák. Valóban át kell gondolnunk azt, amit az Európai Tanács letett az asztalra. Azzal kezdeném, hogy nagyon egyetértek azzal, amit John Mulder, Mulder kolléga mondott. Vannak olyan kérdések, amelyek befolyásolják végső soron az alapvető morális felelősségvállalásunkat. Fel, fel, fel, Ugye mindegyiknek felelősséget kell hallani azért, amit mond, akár igennel, akár nemmel szavaz. Bonyolult döntésről van itt szó, nagyon bonyolult döntésről van szó, de úgy gondolom, hogy kellőképpen felnőttnek kell lennünk ahhoz, hogy e, szembe tudjunk nézni ezzel a kérdéssel, és felelősek legyünk azért, amit mondunk. Azzal kezdeném, hogy ön is jelezte az ellentmondásokat, nagyon fontosak ezek. Hogy lehet az, hogy van egy megállapodás 27 tagállam között, ahol úgy tűnik, hogy már is bejelentették azt, hogy saját ők nem fognak egy százaléknál magasabb értékű csomagot elfogadni, 85, milliós, 85 milliárdos csökkentésre került sor az első javaslat óta, és ezzel elérték a céljukat, mondják ők, miközben a, a kohéziós tagállamok ugyancsak elégedettek. Nos, ez egy jelentmondás, nagyon jó mutatja, hogy milyen paradoxonról van itt szó. Ezen el kell gondoskodnunk, hiszen mi magunk is ellenmondásos helyzetben vagyunk, az Európai Parlament, ugyanúgy, mint a tanács, belefáradtunk már abba, hogy rendszeresen arra szólítjuk fel a tagállamokat, hogy az adósságokat vonják ellenőrzés alá. A közösségi költségvetésnél itt minden 10 euróból 8-9 a tagállami pénzekből jön. Ez nagyon megbonyolítja végső soron a céljaink kezelését, elérését. Nagyon bonyolult ez így, ezért nekem fontosnak tűnik, hogy ne essünk ebbe a, abba, abba a csapdába, hogy csak a tanácsot demonizáljuk, hiszen azért, egy politikai tárgyalásokról van szó, meg kell próbálnunk kijavítani azt, amit rossznak gondolunk. Vannak ugye rugalmasága kapcsolatos pozitív javaslatok, a nem feltételhez kötöttség, középtávú dolgok. Ezek olyan elemek, amelyek szerintem év, elvben észszerűek és, el, és végrehajthatóak, teljesíthetőek. Ami végső soron gyakorlatilag lehetetlennek tűnik. Azt szerintem a kollégáink összes erre ellenére az az, hogy, eh, hogy eh, különösen gyorsabban eh, elérjük a saját források bővítését. Úgy tűnik, hogy a saját források gyakorlatilag ugyanolyan eljárás keretében módosíthatóak, mint ugye eddig. Me parece muy difícil alcanzar eso. Entonces, yo creo que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 <laughs> no hemos escuchado ninguna de las que teóricamente puedan, puedan estar de acuerdo. Es que yo creo que eso, esos hablan no hablan. Pero en fin, esto es lo que hay. Gracias. Bien, merci, cher collègue. On a un accompagnement musical qui vient du... Zenei aláfestéssel dolgozunk, mondja az elnök, és addig azonban a tolmácsok nem tudnak dolgozni. Si vous pouviez interrompre. Voilà. Euh, nous allons d'ailleurs être obligés d'interrompre euh, la, la, la séance. Tous les orateurs n'ont pas parlé, mais je leur donnerai la priorité. Elnézést, meg kell eh, szakítanunk az ülést. Lewandowski úr fog következni, eh, jön majd jön majd délután három órakor. Eh, Trautmann azt mondja, az utolsó hozzászóló most, és a többiek majd délután. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon nagy figyelemmel hallgattam az ön hozzászólását, illetve a, a jelentéstevőjét is, de semmit nem hallottam. Sajnos folyamatosan két, két hang szól a magyar mikrofon ö, felhallgatón, úgyhogy nem tudunk koncentrálni elnézést. Nous n'entrons pas concrètement, euh, d'une part avec force dans la nécessité d'ajuster euh, les crédits de paiement aux crédits d'engagement. Nous donnons droit. Nos, figyelembe kell vennünk e, azt, hogy milyen tárgyalások folytak e, költségvetési és pénzügyi szinten, e, hogyan lehet a, helyreállítani az egyensúlyt a befizető országok <laughs> és a, és a kedvezményezett országok között. És az első megjegyzés és az első kritika, amit szeretnék elmondani, az az, hogy nem elegendő a költségvetés, de nem ad elég garanciát eh, gazdasági és jogi szempontból, és szolidaritás eh, szempontból is, és ebből ennek a bizonyítéka, a, amit az elnök úr mondott, eh, ez a külön fejezet a um, borravaló fejezet. A 930 ezres javaslat Van részéről ez mégiscsak azt mutatja, hogy nem veszik figyelembe, ez kifizetésekről beszélek, 930 ezeres kifizetésekről beszélek, nem veszik figyelembe a parlament véleményét. Másodszor a rugalmasság. Nos, röviden mondom, hogy vannak bizonyos döntések, vannak bizonyos tagállamok a tanácsban, amelyek szeretnék a rugalmasságot azért használni, hogy ne kelljen megválaszolni a költségvetés mértékével kapcsolatos kérdéseket. Nos, nagyon veszélyesnek tartom ezt a politikát, éppen ezért vadászni kell ezekre a döntésekre, például ami a, a, a, a teljesítési a, tartalékot illeti, ez egy összeget szeretne növelni a törvényzési ciklus végéig. Hát a tagállamok és a végrehajtás, kohéziós végrehajtás között. És van még egy bizonyíték, egy egyértelmű bizonyíték azzal kapcsolatban, hogy a tagállamokat hát rossz szándék vezeti. A nagyon fontos kritikus pontot ér el a az energia, illetve a közlekedés terén az, az összekapcsolások programja rengeteg pénzt kellene ebbe befektetni, és most mégsem tudjuk ezt megtenni. Kutatásfejlesztés és a beruházás szintjén nem tudunk pénzeket fordítani ezekre a programokra. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr. Úgyhogy nagyon fontos, hogy lerántsuk a maszkot a erről a költségvetési tervezetről, amely nem teszi lehetővé az, hogy a költségvetés, éves költségvetési feladatainknak megfeleljünk. Ön azt mondta, hogy ö, ö, politikai harcot kell folytatni, ezzel teljesen egyetértek. A kollégáknak is mondom, hogy a döntéseiket nem vették figyelembe, nem valósult meg az együttdöntést, és a nemzeti parlamenteket is így hátrány érintette. Úgyhogy a nemzeti parlamenti kollégákat is mobilizálni kell. És ez fel kell hívni a figyelmüket ezekre a problémákra. Köszönöm szépen, kedves kollégák, mondja az elnök. Nagyon fontos pont amelyről Reimer, amelyre Reimer és Ivaló felhívta a figyelmet, a rugalmasságnak csak akkor van értelme, ha van pénz. Tehát most vagy a zárcsoportosítások valósulnak meg, vagy a, a korábbi pénzek felhasználása, a mások felhasználása, amelyek a felhasználására nem került korábban sor ez mindig is korlátozott lesz a kifizetési, illetve a, illetve a kötelezettségvállási elő, előirányzatok tükrében, amennyit hajlandóak egyáltalán vállalni a tagállamok. ben ez probléma volt, a 2012-ben elfogadott 2013-as költségvetésre ez probléma lehet, mert nagyon alá tervezték a marzsokat. Tehát nem vették ezeket a problémákat figyelembe. Tehát ez egy olyan probléma, amelyre mindenképpen oda kell figyelni. Nos, még mindig szeretnének hozzászólni George Lyon és az új alelnökünk. Ők kapnak majd először szót, és aztán Lewandowski úr következik 15 órakor koordinátoroknak 14 órakor és a szakbizottságnak 15 órakor.